Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ha megengedik, akkor elkezdjük a ma délutáni munkát. Jobb oldalon köszöntöm vendégünket. Viki elmondta, az elmondta a múlt héten, hogy ő nem lesz itt, hiszen balesetet szenvedett de a kollégánkat meghatotta mindez a sok jó kívánság felépülésével kapcsolatban, amelyet a szakbizottság eljutatott neki. Ebben a történetben egyetlen tanulság van, nagyon óvatosaknak kell lennünk, amikor vezetünk, még akkor is, hogyha motort vezetünk, és még akkor is, hogyha nem mi vagyunk a hibások, lehetünk áldozatai közlekedési balesetnek, tehát legyünk mindannyian nagyon óvatosak az utakon. Megnyitjuk a munkát, az ülést, és át is térünk a napirendi pontokra. Volna valakinek megjegyzése a napirendel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor elfogadjuk a mai ülés napirend tervezetét. Emlékeztetek arra, hogy webstreamingen is lehet közve, követni a mai ülést, illetve tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a jegyzőkönyve az április 27-i ülésnek szintén um, úgymond ezt mindenki megkapta, és nem érkezett meg jegyzés ezzel kapcsolatban, tehát elfogadatnak tekintjük. Ami a trialógust illetni, András Schwab kollégánknak adom meg a szót, aki az egyetlen túlélője a jelentéstevők, elnök jelentéstevők csapatának, akik a szövegen dolgoztak. Az elnök jelentéstevők nincsenek most itt, tehát András, kérlek összegezd a e, trialógussal kapcsolatban, ami az in vitro-val kapcsolatos vizsgálatokat illeti. Köszönöm szépen, elnök úr, én szívesen összegzem az ülést, hiszen Nóra Berán, az általunk megbízott jelentéstevő átadta nekem ezt a feladatot, tehát én vagyok francia kolléganőnk utódja a témát illetően, és tíz trialógusra kerül sor, tíz eh, és tevővel együtt, tehát ez eh, nem lebecsülendő eh, idő ráfordítás, a tíz trialógusnyi idő az anyaggal kapcsolatban. Éppen ezért örülök különösen annak, hogy az IMCO-ban beszélhetek az tevők nevében is, a témát illetően a tanácsal és a bizottsággal az elmúlt héten, május 25-én sikerült megoldást találnunk a trialóguson. Az átmenet a a um, gyógyszereknél és az in vitro technológiákat illetően egy irányelvről a rendeletre, hiszen erről van szó. Ez a, az administratív lépés, a keretfeltételek jelentős megváltoztatását is jelenti a rendeletre való eltérés miatt és ez érinti eh, az in vitro eh, technológiával, illetve gyógyszerekkel eh, kapcsolatos területet. A tagországok és a bizottság, valamint az Európai Parlament nagyon sok ponton bizonyos szempontokat érvényesítettek. Rosfor kolléganőtől tudjuk azt, hogy az elmúlt mandátum alatt a tanácskozásokon, különösen ami az ő hazáját illeti, tulajdonképpen a jogalkotás megváltoztatásának alapját egy botrány váltotta ki, és ebben a szakbizottságban elmondtuk azt, hogy a törvényszegéseket nem lehet megszüntetni új törvényekkel, úgymond, hanem azok a gyártók, gyógyszergyógyászati készítmények gyártói, tehát azon gyártók, akik tudatosan figyelmen kívül hagyják a törvényeket, törvény sértenek, csak büntetőjogi szempontból vonhatok felelősségre. De nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságok ellenőrzési folyamatait javítsuk, annak érdekében, hogy az egyes gyártókat megakadályozzák abban, vagy csökkentsék a botrányos eseteket, illetve a visszaéléseket. Ülhetünk annak, hogy sikerült a piaci felügyeletet gyógyászati készítmények, gyógyszerek eh, területén is jelentős mértékben javítani azzal, hogy a gyártás eh, ellenőrzése, legalábbis olyan termékek esetében, ahol jelentős kockázattal bíró termékek előállításáról van szó, és ez a javulás csak akkor válhat teljesé, hogyha a tagországok felügyeti hatósága is ugyanolyan szorosan eh, működnek együtt egymással, mint ahogy ezt az európai jogalkotó tervezte. Ez érinti az említett pontok erősítését. Nagyon fontos, hogy az ellenőrök is megfelelő képzettséggel bírjanak a gyógyászati készítmények ellenőrzését illetően. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy minden tagországban lesznek eh, szakértője az összes gyógyászati készítménynek, gyógyszernek. Nagyon fontos, hogy konstruktív módon eh, súlypontokat dolgozzanak ki a tagországok. Például egy adott tagországban, eh, ahol egy adott gyártási eljárás élvez prioritást, megoszthassa tapasztalatait más tagországokkal. Tehát nagyon fontos, hogy a tagországok egymás között többletértékeket generálhassanak, legalábbis nagyobb mértékben, mint annak idején a francia botrány időszakában ez jellemző volt. A nagy kockázati gyógyászati készítmények ellenőrzését kritika érte. Nagyon kevés területen, ahol úgymond invazív, veszélyes gyógyászati készítmény jelenik meg, a jövőben több ellenőrzés várható. A parlament ennek idején kérte az engedélyezést, de ez nem valósult meg. Remélem azonban azt, hogy még így is megfelelő biztonságot teremtettünk az olyan gyógyászati készítmények számára, amelyek piacra kerülnek, ami az európai implantámokat illeti, ezek tanúsítványjal rendelkeznek, annak érdekében, hogy az implantált gyógyászati készítményeket után követni lehessen, és ez megkönnyíti mind a betegek, mind pedig a kezelő orvosok helyzetét, és az újból feldolgozott gyógyászati készítményeknél, amelyek nem állnak rendelkezésre az összes tagországon, itt is sikerült kompromisszumot elérni, még akkor is, hogy az Európai Bizottság ezzel a kompromisszummal nem volt 100%-ban elégedett. Azt mondják, hogy egy negatív lista, tehát egy európai listája az olyan termékeknek, amelyeket nem lehet újból feldolgozni. Tulajdonképpen a folyamat végén nehézséget okoz a bizottság számára olyan szempontból, hogy csak időbeli késlekedéssel tudják uh, a veszélyes újból feldolgozott um, gyógyászati készítményeket, újra feldolgozott veszélyes gyógyászati készítményeket erre az említett listára tenni, és így az a kritika érheti a bizottságot, hogy túl későn reagál. Éppen ezért um, hezitált a bizottság, hogy elfogadja ezt a kompromisszumot a negatív listát illetően, ha jól tudom, a bizottság nem szeretne egyetérteni ezzel a ponttal, ami azonban a két jogalkotó parlament és a tanács kompromisszumát illeti, nem szeretné ezt veszélyeztetni a bizottság. Hát, ez a dialógus egy olyan kompromisszummal fog zárulni, amely mindenféle részéről úgymond fájdalmas engedményeket követelt, de nagyon fontos, hogy a gyógyszerek gyártóit se terheljük túl, túl sok adminisztratív terület, eh, teherre, terheljük túl, és túl sok adminisztratív teherrel, hanem az ellenőrzést javítsuk. Azt gondolom, hogy a parlament konstruktív eh, módon vett részt a jogalkotási folyamatban, és remélem, hogy a kollégák meg tudják majd szavazni ezt a kompromisszumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schwab úr. Egy olyan témáról van szó, amely nagyon fontos, nagyon érzékeny téma, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy kis lépésenként sikerül közelítenünk a megállapodáshoz, kompromisszumot sikerült kialakítani, és akik majd ellenőrzik a megvalósulást, az ő helyzetük sem lesz túl nehéz. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése mindezzel kapcsolatban, amit András megosztott velünk? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor köszönöm mindenkinek a munkát. Még nem teljesen záródott le ez a munkafolyamat, ugyan, noha nagyon magas színvonalúnak tűnik, ha mindenki egyetért, akkor a következő napi rendi pontra térnénk rá. Ez a következő pontunk. A a motoros járművek piac felügyeletéről szóló jelentés, a különböző technikai specifikációkat. Daniel Dalton kollégánk munkája ez a jelentés, ő az előadó, és ma délután lesz egy ezzel kapcsolatos eszmecserénk a stakeholderekkel, lesz egy panelünk, akik fel fognak szólalni egymás után következően, és mindenkit bemutatok abban a pillanatban, amikor felszólal, de egyenlőre és először is Dalton urat kérem meg, hogy mutassa be ezt a témát, és a stakeholderekkel kapcsolatos eszmecserét is. Dániel javítja magát az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon jó, hogy végre elérkeztünk oda, hogy érdemi eszmecserét folytatunk az érintett felekkel, hiszen egyelőre úgy nézett ki, hogy nem beszéltünk túl sokat erről a jelentésről, és azt beszéltük meg az árnyék előadóval, hogy ezt többször napirendre kell tennünk, hiszen ez egy nagyon fontos jogalkotási dosszié, és elég komoly csalódásra ad okot, hogy ez egy hétfői délutáni napon első napirendként került a programunkra, hiszen még alig vannak itt a teremben a titkársággal a jövőben egyeztetni fogok, hogy ezt egy kicsit szerencsésebben szervezzük meg. Ettől eltekintve az érintett felek véleményére nagyon kíváncsi leszek, a bizottsággal egyeztettünk, de az érintett felekkel, a stakeholderekkel még nem. Talán ővelük kezdjük, ezt javasolnám, és utána kérnék megint szót, elnök úr, ha ön is egyetért. Köszönöm szépen, Dalton, mondja az elnök. Két dologban is igaza volt, valóban az első megjegyzése az abban állt, hogy akkor kellene kezelnünk, megbeszélnünk ezt a témát, amikor mindenki itt van, de ez nem a titkárság hibája. A szakbizottsági ülések szervezésének az időpontjai nem feltétlenül vannak az ő kezükben. Most meg is adnám a szót az érintett feleknek, mindenkinek 6 percet adok, ezt előre bocsájtom. Először is Albert Klósz úr következik, az a Szélia képviseletében az európai járműgyártók, kamionok, buszok és nagyobb motoros járművek gyártóinak képviseletében. Mikrofont kérnénk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem ide. Technikai igazgató vagyok a CIA-nál, Alfred hívnak. Rövid az időm, ezért rövidre fogom. Először is szeretném elmondani azt, hogy nagyra értékeljük ezt a javaslatot, és köszönjük a bizottság objektív megközelítését. Voltak olyan nehézségeink, amelyeket a jelenlegi rendszer számlájára írhatunk, ezért fontos, hogy ezeket orvosoljuk. A legfontosabb az ipari szektorunk szempontjából azonban az, hogy a javaslatok hatékonyak legyenek, és további bürokratikus terhet ne eredményezzenek. a, ez a javaslat jó lehetőséget kínál véleményünk szerint arra is, hogy a jelenlegi rendszer bonyolultabb ö, elemeit egyszerűsítsük, egyúttal a belső piac ö, hízagait is áthidalja és erősíti a versenyképességet ebben a szektorban. Néhány kritikai pontot beazonosítottunk, kettőt tettem föl a képernyőre ezek közül. Az egyik az öt évre korlát korlátozott tanúsítványozási érvényességi idő, ez egy óriási teher az ipari szektor számára, mivel mind a gyártók, mind a hatóságok számára ez, ez többletmunkát jelent, mivel az ilyenfajta engedélyezés különböző rendszerekre is vonatkozik, nem csak a járművekre. Több mint 400 féle típusról beszélünk, és hogyha minden öt évente engedélyeztetni kell ezeket, az nem egy egyszerű feladat. Aztán a második pont, a finanszírozás, a típus elismerés finanszírozása és a piacfelügyelet a díjazással, tagállami díjazással kombinálva az a helyzet áll elő, hogy azokban a tagállamokban, ahogy, ahol kicsi ez a szektor, és csak egy-két járművet gyártanak, őnekik is ugyanolyan óriási piacfelügyeleti teherrel kell számolniuk, mint a többieknek, vagyis a piac felügyeletnek csak néhány típusra való korlátozása erre kellene figyelni, és van még egy megjegyzésem. Vannak egyéb intézkedések is, például az értékesítés leállítása, tehát ilyenfajta zavaró intézkedések, ezeket talán egy egyszerű adminisztratív úton kellene megoldani. Lezárnám. Az ACEA tagjaiként részt, a, a, a megoldás részei akarunk lenni, és a probléma részei, és készen állunk arra, hogy minden konstruktív javaslatot megvitassunk önökkel. Mi is a magunk részéről javaslatokkal fogunk áll, előállni a már meglévő típusok engedélyezésének a kon- kontinuitása kapcsán, és olyan javaslatokat dolgozunk ki, amelyek arról szólnak, hogy a piacfelügyeletet hogyan kellene finanszírozni úgy, hogy azonos szabályok szerinti verseny továbbra is fennálljon. Még de nem utolsó sorban készek vagyunk arra, hogy minden kritikus ponton dolgozzunk a parlamenttel és a többi stakeholderrel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Krósz úr! Most megadom a szót Gerard Müller úrnak, a nemzetközi jármű felügyeleti szervezet, ez a kötelező vizsgálatokkal foglalkozó szervezet nemzetközi szinten, meg is adom a szót. Tessék. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A a típus engedélyezési szakértői csoport elnökeként a szitán belül ma délután az első álláspontomat szeretném önöknek előadni. A CITA-ban a bizottság javaslatát alapvetően üdvözöltük, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a helyes út a jövőben a típus engedélyezés professzionalisábbá tételében, azonban lenne néhány megjegyzésem mégis, ezt hét pontban fogom önök elé tárni. Az első pont. Szükség van Európa szerte egy egységes, közös jogi rendelkezés, egységes gyakorlati alkalmazására már néhány éve van egy új jogalkotási keretünk Európában, és megszületett a sikeres együttműködési folyamat a gyártók, a fogyasztói szervezetek és a fogyasztók között. Ezért nem gondoljuk, hogy szerencsés lenne az, hogy a jövőben technikai szolgálatok, a tanúsítványozó hatóságok technikai szolgálatainak legyen ez a feladata. Nem gondoljuk azt sem, hogy helyes eszköz lenne az, hogy díjakat vezessünk be a technikai szolgáltatások igénybevétele esetén. Ne felejtsük el azt, hogy a technikai komponensek száma több ezer is lehet egy bizonyos járműben és Európa szerte itt nagyon különbözőek a költségstruktúrák az egyes tagállamok függvényében, és ezért ezeknek a rendelkezéseknek, szabályoknak a gyakorlati alkalmazása rendkívül nehéz, óriási bürokratikus teher lenne itt egységesíteni ezeket a díjakat. Sokkal jobb lenne szerintünk ehelyett, hogyha harmonizálnák a követelményeket és a függetlenséget erősítenénk. Vagyis Európa szerte egységes sztenderdeket kell létrehozni, és ezeket a normákat részletesen specifikálnánk is, és legyen egy úgynevezett checklista, Ebben a listában pontosan le kell írni a minimális technikai szolgáltatások irányába támasztott minimális követelményeket, annak érdekében, hogy ezek semlegesen tudjak, tudjanak dolgozni illetve szigorúan külön kell választani a felelős szereplőket, tehát itt az úgynevezett harmadik felek vannak, a szakértők, a gyárt, a jármű, el, a jármű gyártói, őket külön kell választani, vagyis nem szabad olyan helyzetnek előállni, hogy az elismerő hatóság egyúttal a technikai szolgáltató is. Ezeket külön kell választani, minden egyes elemet. És az, e- a jármű egész élettartama alatt kell ezt a folyamatot végezni, vagyis nem csak az elején. Konkretizálni kell mindig a használati területeket és a, és a gyártói konformitást, és nagyon fontos, hogy egy független harmadik személy végezze az engedélyezési vizsgálatot. A harmadik dolog a kötelező szoftver tesztelés az egyes járművekben, különösen az automatizált az automatizált autók szempontjából lesz ez a jövőben fontos, hogy egyre részletesebb képet kapjunk a szoftverről a járműben, és a, a szoftver adott állapotát, illetve állását is értékelni tudjuk, hogy a manipulációkat elkerülhessük. Különösen fontos piacfelügyeleti eszköz szerintünk a periódikus járműfelügyelet, és itt összefüggés kell teremteni már a típus vizsgálatnál, az egyes feltételeket definiálni kell, és bizonyos időközökben fontos, hogy megbízható vizsgálatokat tudjunk e területen is végezni, ezért fontos már rögtön az elején a típus engedélyezése keretében az, hogy megállapítsuk, rögzítsük pontosan azokat a vizsgálati procedúrákat, amelyek a biztonságra vonatkoznak, illetve a környezetvédelmi aspektusokra. Aztán még egy dolog, a következő több millió vizsgálatot végeznek Európában, és nagyon fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat az a jármű szétszedése nélkül el lehessen végezni, hiszen különben, hogyha szét kell szedni, akkor a fogyasztó ezt nem fogja tudni finanszírozni. Az utolsó dolog az úgynevezett koordinációs fórum, azt kell biztosítani, hogy a jövőben valamennyi szereplők között, vagyis nem csak a felügyeleti hatóságok és a bizottság között, hanem a technikai szolgálatok között is legyen rendszeres információ csere és hogy a feltűnő jelenségeket azonnal meg tudják vizsgálni és szankcionálni tudják, hogyha valaki nem dolgozik megfelelően. Összefoglalva tehát fontos az, hogy egész Európa szerte meglegyenek a standardek, a harmonizált normák a technikai szolgálatok számára, ezt magasabb szintre kell emelni, még akkor is, hogyha ezek, ennek az a következménye, hogy bizonyos technikai szolgálatok a jövőben ezt a szolgáltatást már nem tudják kínálni. A szoftverhez való hozzáférés nagyon fontos, és az integráció a periódikus technikai járművizsgálatokba bele kell vinni a tartalmi aspektusokat, és ezeket rögzíteni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, világosan látjuk, mondja az elnök, hogy a minőség kérdése mindig stratégiai kérdés is. Folytassuk tovább a jármű szektorral, és most megadom a szót Jakob Baxkag úrnak, aki főigazgató, a Nemzetközi Gépjármű Szövetség vezérigazgatója. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szektor, amely nem csupán technikai szektor, hanem sokkal fontosabb. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, kedves európai parlamenti képviselők, köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre. Az FIA-en belül a mobilitási tevékenységekért felelek Európában, a közel-keleten és Afrikában. A 75 európai mobilitási klubjaink nevében szeretnék ma felszólalni, amely több mint 30 millió felhasználót kép, foglal össze vagy képvisel. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a társadalmon belüli fenntartható fejlődés, a mobilitási ágazat pedig nagyon fontos szerepet játszik ebben. Hogyan tud a jelenlegi jogi keret felülvizsgálata hozzájárulni ehhez a célhoz? Növekedhet, illetve javulhat a piaci felügyelet, illetve a típus jóváhagyási rendszeren is javíthatunk. Ez utóbbi a biztonság és környezetvédelmi normáknak való megfelelésre vonatkozik, és lehetővé teszi az autóiparban a termékek szabad mozgását. Az eddigi rendszer az egységes piac alapelvén nyugodott, javított a, köz, a közúti biztonságon, de a környezetvédelem területén például kudarcot vallott. A tapasztalat azt mutatja, hogy közvetlen finanszírozás, illetve pénzügyi kapcsolat a típus jóváhagyás és a gyártók között piactorzulásokat okoz. A különböző felek közötti függetlenséget biztosítani kell, de a jelenlegi javaslatot még csiszolni kell annak érdekében, hogy a költséghatékonyság szavatolva legyen. Emellett a jelenlegi javaslat a bizottságra ellenőrzési kompetenciákat ró és szankcionálási lehetőségeket, ez egy jó dolog, hiszen ezáltal megóvhatjuk például a fogyasztót attól, hogy félre tájékoztassák őt. Az adatokhoz való hozzáférés, illetve a járművek szoftverjéhez való hozzáférés egy másik fontos lépés. Az információt e, bizonyos e, tesztelést végző cégek számára hozzáférhetővé kell tenni, azonban megfelelő garanciákra van szükség biztosítva, hogy a fogyasztók hozzáférhessenek a kulcsfontosságú információkhoz. Ami a piaci felügyeletet illeti, a tapasztalatok azt mutatják, hogy e, a jóváhagyást követően további ellenőrzésekre van szükség. A szervezetünk és a tagjaink is aktívan részt vesznek, részt veszünk a különböző tesztelési folyamatokban a járművekhez kapcsolódóan. Szeretnénk, hogyha fizikai teszteket végeznének a tagállamok is, és az Európai Unió is. A tesztekhez szükséges információkat hozzáférhetővé kell tenni a független harmadik félként fellépő tesztelők számára, mégpedig költségmentesen és azonnal. Emellett rendszeres ellenőrzésekre, tesztekre van szükség, és az eredményeket, ha erre szükség van, közvetlenül a döntéshozók elé kell tárni. A fogyasztóknak megfelelő információkhoz kell hozzáférniük a piaci felügyeleti tevékenységekről. Még egy utolsó dolog. A járművek területén egy új korszak kezdődik. Egyre nő az automatizálás, illetve automatizáció mértéke és az összekapcsolódás. Fel kell készülni erre az új korszakra. A kommunikációs készségek egyre terjednek a járművek körében. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók, a szolgáltatók, és az adatvédelem közötti egyensúlyt kell megteremtenünk. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentet támogatnunk kell abban, hogy a megfelelő, megfelelőségi intézkedéseket megtehessük a fogyasztók érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két hölgy fog még előadást tartani. Szilvia Göccetnek adom meg a szót aki az afkárt képviseli. Ez a szövetség Európában az autójavítást képviselő szövetség. És kérjük, tartsa meg előadását, hogy erről a témáról mit gondol az önök szövetsége. In Parliament. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megadta adták nekem a lehetőséget, hogy bemutathassuk véleményünket. Ami a gépjárművek jó, egy egységének jóvágyását és piacfelügyetét illeti, ez a műszaki ellenőrzést is érinti. Az AFKÁR az autójavítás szabadságát képviseli. 97-ben hoztuk létre ezt a szervezetet nagyon sok résztvevővel, akik a motorgyártással kapcsolatos szövetséget is képviselik, a fiji t az atpát, akik adatokat eh, tesznek közzé, a FIGFA, amelyek eh, a különböző alkatrészeket eh, gyártják. Fontosnak tartjuk a megfelelő versenyhelyzetet, a tesztelési eszközök hozzáférését, illetve a technikai információhoz való fair hozzáférést. 3,4 millió embert érint ez több mint 5000 cégben, ez a rendelkezés. Ezek a főként eh, KKV-k, az ipar szereplői. És ezek nagyon gyakran uh, kompetitívek, uh, eh, 3,5 millió alkalmazottjuk van, illetve ez 500 ezer céget érint ebben a független szektorban. Nagyon fontosnak tartjuk a meglévő rendelkezések megerősítését, az ARIM adatokhoz való hozzáférést, illetve e, itt megemlíteném a nehéz járművekre vonatkozó rendeletet is. Első megjegyzésként el szeretném mondani, hogy jelentős kibocsátás történik, egy fizikai kapocs hiányzik, amely a fő kommunikációs csatorna a járműtől a, az és fordítva. De nagyon fontos, hogy minden jármű ezzel rendelkezik. Egy további példát is szeretnék mondani. Az újraprogramozási standardok a személyi gépkocsik esetében nagyon gyakran szoftver update szükség van, illetve a remote módon a távból történő javításhoz is szükséges ez. Éppen ezért a jogalkotókat arra kértük, és bízunk abban, hogy ez megvalósulhat, hogy ezt a hiányos rendelkezést vezessék be a társ döntési folyamatba, és akkor léphetünk át a, átléphetünk a következő szlájdra. Ami a um, műszaki szerelést illeti. Nagyon fontos, hogy a technikai információhoz való hozzáférés mindenki számára gyakorlati szinten is megvalósítható legyen. Jelenlegi jogalkotás tíz éves, és sürgősen át kell dolgozni, frissíteni kell azért, hogy eredeti célját meg tudja tartani. Egy átfogó tanulmányt is készített a bizottság a jelenlegi rendszer működéséről. A Ricardo jelentés is ezzel foglalkozott, és 2014 végén került ez a jelentés közzétételre. Az említett jelentés számos struktúrális hiányosságot és megvalósításban nehézséget vetett fel, megmutatta azt, hogy a szerelők, illetve a piac utáni szereplők is akadályba ütköznek, hiszen számos gyártó miatti akadály alakult ki az adatokhoz való hozzáférést illetően. Mindezt számos konkrét ajánlás követte, a gépjármű engedélyezési e, irányelvet e, követően. A Ricardo jelentés azonban még mindig a parlament és a tanács asztalán van. Mi azt szeretnénk, hogyha a javításokat most vezetnénk be azért, hogy a e, jogkézagokat megszöntessük, hiszen a jelenlegi RMI rendszerben már most is vannak hiányosságok. Például nagyon fontos a hozzáférhetőséget biztosítani a tesztelő eszközöknél, és a gyártóknak engedélyezniük kell az interfészekhez való adat hozzáférést. Nagyon fontos, hogy a független tesztelő eszközök hatékony monnan, módon kommunikálhassanak ezekkel a folyamatokkal. Ricardo jelentés értelmében vannak olyan autógyártók, akik nem reagálnak a validációs kérésre, számos díjat vezetnek be erre, vagy egyszerűen nem teszik lehetővé a teszteléshez szükséges környezetet. Éppen ezért szükség van tisztázásra, miszerint hat hónapon belül reagálniuk kell az autógyártóknak, és igenis lehetővé kell tenniük a tesztelést. 2006-os jelentés nagyon régi, tehát nagyon fontos, hogy ez kiterjedjen a gyártókra is, mint új szereplőkre, illetve az információt olyan módon kell lehetővé tenni, hozzáférhetővé tenni, amely értelmezhető. Nagyon sok upstream piac, piaci részvevő számára hozzáférhetetlenek ezek az adatok, és a jelenlegi rendelet nem modern. Szeretnénk a parlamentet arra kérni, hogy a verifikációs és megvalósítási folyamat not erősítsék meg. A jelenlegi folyamatok túlságosan bonyolultak a kisebb vállalkozások számára. Például gondoljuk azt, hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzd egy adott cég, amely mondjuk olasz cég, akinek egy Finnországban vagy más országban gyártott járművet kell ellenőriznie. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy minden egyes független szereplőt szereplő számára lehetővé kell tenni a hatóságokkal való kommunikációt, azért, hogy a nemzeti hatóság, az engedélyező hatóságot is megkereshesse, illetve kérhessen utánajárást. Hát ez csak egy a nagyon sok egyéb pont között. Az AFKA, az Európai Parlamentet arra szeretnék kérni, hogy védje meg az európai KKV-kat, és a 85 millió fogyasztót. Nagyon fontos a struktúrális hiányosságokat megoldani a jelenlegi rendszer kapcsán, azért, hogy egyenlő feltételek eh, valósuljanak meg mindenki számára. Ezt nem szabad összekeverni a digitális hozzáférhetőséggel. Az Európai Parlament az ikor rendeletbe belevette az interoperábilis telematik platformokat. Ez egy külön téma, amelyel a bizottság egy külön tanulmánya foglalkozik. Majd júniusban indul ez a tanulmány, és ez egy átfogóbb jellegű áttekintés alapját is képezheti. Szükségünk van most egy menetrendre, azért, hogy a jelenlegi terület nehézségeit meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen. Nagyon világ, világosan fogalmazott, végezetül pedig eh, átadom a szót eh, Szilvia Morer asszonynak, aki a beukot képviseli, az Európai Fogyasztóvédelmet, és ő a, biztonság fenntarthatóságért felelős. Köszönöm. Gentlemen, I would like to thank... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni az IMCO szakbizottságnak, amiért minket is meghívtak erre az eszmecserére. Negyvenkét független szervezetet képviselünk több európai országból is, és lényegében a tagjaink azt szeretnék látni, hogy a az autók esetében a piaci felügyelet és a típus jóváhagyás területén hogyan valósul meg. Nem csak a dízelbotrány miatt van szükség lépésekre, hanem egyéb hiányosságok is megmutatkoztak az elmúlt időben, és igen súlyos agályaink vannak a fogyasztók érdekeinek érvényesülésével kapcsolatosan. Ez egy közegészségügyi probléma is, hogyha túl sok a kibocsátás, de a fogyasztók pénzügyeit tekintve is komoly problémák léphetnek fel, hogyha például az adott autó nem annyit fogyaszt, amennyit amennyivel számoltak előzőleg. Olaszországban 2015-ben az egyik tagunk jogi útra lépett, hogy segítse a fogyasztókat abban, hogy visszakapják a pénzüket. Úgy gondoljuk, ez ugyanis gazdasági problémákat is okoz a fogyasztók számára. Úgy tudjuk, a parlamentnek az az álláspontja, hogy több időre van szükség az eszmecserékhez, ez érthető, és valóban fontos a megalapozott döntéshozatal ebben a, ebben a kérdésben. De mindenképpen fontos, hogy mielőbb cselekedjünk, és fontos, hogy a figyelem homlokterében álljon ez a téma, hiszen jelen pillanatban sok polgár egyébként is kételkedik abban, hogy Európa hozzáadott értéket teremt a számukra. Hogyha ebben a kérdésben hatékonyan fellépünk, akkor itt azt hiszem megnyugtathatjuk a polgárokat ezen a téren, megmutathatjuk azt, hogy Európa a problémák felszámolásában igenis, igenis hatékony tud lenni. Jelen eszmecsere előtt tettük közzé az ajánlásainkat tartalmazó dokumentumunkat. Csak néhányat szeretnék ezen ebből a dokumentumból megemlíteni. Úgy gondoljuk, az Európai Bizottság nagyon jó javaslatot tett, amely megfelelő lépés a helyes irányba, de a fogyasztók autóiparba vetett bizalmának visszaállítása érdekében szeretnénk, hogyha a parlament további követelményeket fogalmazna meg. A mi részünkről a legfontosabb az lenne, hogy szúrópróbaszerű tesztekre kerüljön sor az utakon, azért, hogy a csalás elkerülhető legyen, emellett pedig a gyártók, a nemzeti hatóságok és a tesztelő hatóságok közötti jobb kapcsolatok is fontosak lennének, ahogyan az előttem szólók is már említették. Úgy gondoljuk, hogy az új a típusjóváhagyásban tett előrelépés és az utakon való tesztelés kombinációja szavatolhatja azt, hogy a fogyasztók bizalma visszatérjen, emellett pedig a független eh, tesztek elvégzése is egy nagyon fontos szempont. Azt látjuk, hogy eh, összeférhetetlenség eh, tapasztalható a egy jóváhagyási rendszeren belül, ez a felülvizsgálat pedig egy lehetőség arra, hogy az eddigi hibákat megszüntessük. Az autókat ellenőrző magánkézben lévő tesztelő cégeknek teljesen függetlennek kell lenniük a gyártótok, gyártóktól, és a teszteket csak és kizárólag független laborokban szabad végrehajtani, véleményünk szerint. Azt is szeretnénk, hogy a magánkézben lévő tesztelők ne kapjanak közvetlen pénzügyi támogatást a gyártóktól. Az EU-s ügynökségek szerepvállalása egyébként nagyon fontos, valamint egyéb hatóságok szerepvállalása is, ebben talán eltér az ajánlásunk némileg az előző hozzászólókétól. Nagyon fontos továbbá a mi szemszögünkből az, hogy a szankciók kapcsán nagyon határozott szabályok szülessenek. Fontos, hogy a szankciók a meg nem felelés minden esetére vonatkozzanak, arra az esetre is, amikor például a tényleges üzemanyagfogyasztás nem felel meg a tesztek során mért adatoknak. Úgy gondoljuk, jelen pillanatban a jogszabálytervezet nem fogalmaz elég világosan, meg kell erősíteni ezt a rendelkezést. Általában véve fontosnak tartanánk azt is, hogy az átláthatóság nagyobb legyen a típus jóváhagyási folyamatban, és biztosítani kell az EU-s és tagállami hatóságok nagyobb elszámoltathatóságát. Jelen pillanatban nagyon nehezen tudunk csak információhoz hozzáférni, illetve nagyon nehezen átlátható az is, hogy kifelel miért. Hogyha megnézzük a dízelbotrányt, nem egészen világos minden esetben az, hogy egyik országban miért önkéntes, még a másikban kötelező jellegű a jármű, az érintett járművek visszahívása koherens, egységes szabályrendszerre van tehát szükség, meg kell szüntetni ezeket az inkonzisztenciákat, következetlenségeket. A nyilvános vitában többször is elhangzott a közegészségügyi vetület fontossága. Szeretnénk azt is elmondani, hogy maguk az járművezetők szenvednek a leginkább, szenved, szenvedik a legnagyobb károkat a megnövekedett emissziók miatt, tehát a fogyasztók érdekeit itt mindenképpen szem előtt kell tartani. Szeretném azt is elmondani, hogy üdvözöljük az Európai Bizottság azon javaslatát, miszerint EU-s fórumot kell létrehozni a jobb információcsere érdekében. Örülnénk annak, hogyha a fogyasztóvédelmi szervezetek is hozzájárulhatnának ehhez a folyamathoz, hiszen a tagállamokban a különböző laboratóriumokban teszteket végeztek, és a meg nem felelősségeit fény derült. Jó lenne, hogyha az ilyen információkat egy ilyen fórumon meg lehetne osztani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, meghallgattuk az öt vendégünket a stakeholderek részéről. Nos, látom, hogy Stefanek úr már kész arra, hogy felszólaljon. Nem még? Akkor jó. Krista Sadamóz, árnyék előadó, a meg... nincsenek megfigyelései, megértései? Ha nincsenek, akkor semmi baj. De megadom a szót. Talán Stefanek úr? Nos, Krisztián, megadom a szót akkor önnek. Köszönöm szépen. Nos, nagyon gyorsan repül az idő, még később talán részletesen is alkalmunk lesz beszélni erről a témáról, ez most csak a bevezető megjegyzésem lesz. Mi szociáldemokraták azon a véleményen vagyunk, hogy a bizottság javaslata jó alap ahhoz, hogy a típus engedélyezési rendszerünket javítsuk, és ez is a cél. Arra szeretnénk koncentrálni, hogy ismét helyreállítsuk a fogyasztók, a polgárok bizalmát. Fontos ez a bizalom az autóipari szektor irányában, és fontos az is, hogy igazságos legyen a verseny az autógyártók között. Azonban az is rendkívül fontos, hogy az az a kérdés, hogy ki fér hozzá az adatokhoz az autókban. Ezeket a struktúrákat is meg kell vizsgálnunk, illetve a szankciós rendszert, a szankcionálást. arról kell beszélnünk, hogy a már meglévő rendszer valóban a legjobb rendszer-e. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a lánc minden egyes szeme tudja-e, hogy mi a teendője, mi az ő feladata a típus engedélyezés során, ahogy a környezetvédelmi ügynökségek, az Európai Bíróságnak is van szerepe, minden, mindig tisztáznunk kell, hogy kinek mi a mandátuma a botrány elkerülés érdekében, amire a múltban már láttunk példát, ugye? Fontos az is, az is, hogy definiáljuk azt is, hogy mi legális és mi nem. Milyen manipulációs stratégiák engedélyezettek, és melyek nem. Még néhány szót szólnék az időbeli folyamatokhoz egyértelmű szerintem is az, hogy az új típusengedélyezési eljárás kapcsán sürget minket az idő, mind a fogyasztók, mind a gyártók oldaláról nyomás nehezedik ránk. Azonban fontos az is, hogy helyesen járjunk el, hiszen a botrány közepén vagyunk, ezért időt kell hagynunk magunknak, hideg fejjel kell gondolkoznunk, meg kell vizsgálnunk, hogy hol hibáztunk, hogy történhetett az, hogy nem Európában fedezték fel ezt a botrányt, hanem az USA-ban például. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt a kérdést fel kell tennünk a tagállamokban. Valóban sürge tehát az idő, de fontos azonban az is, hogy átgondoltan cselekedjünk, minden egyes kérdés mélységeiben meg kell vizsgálnunk, minden tartalmi kérdést végig kell gondolnunk, hiszen komoly következményei lesznek a döntéseinknek. De örülök ennek az együttműködésnek, és biztos vagyok abban, hogy a, a fogyasztók bizalmát erősítő rendszer erősödik. A, ez a szektor számára rendkívül fontos. Sadomoszk asszonynak szeretném említeni, hogy a bizottság már a parlamenti vizsgálat során is ugyanezeket a kérdéseket tette föl, mint ön, ugyanezeket a fogalmakat említették ők is. Valóban fontos a több információ, és a néppárt részéről, nem tudom, Andreas fog felszólalni? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Először is köszönöm a szakértőknek és az előadónak is megköszönni ezt az alkalmat, hogy itt az, a stakeholderek pontos véleményét meghallgathattuk. Sáde Móze kolléganővel egyértelműen egyetértek az ütemterv, az egész időkeret sürgős, fontos, hogy a szabályozást, a javításokat eszközöljük, a szükséges javításokat, és ezért Dorten kollega javaslata is helyes, a az, az egész egyeztetés végső időpontját mindenképpen figyelembe kell vennünk, nem szabad kicsúsznunk az időből, nem szabad a feje tetejére állítanunk az ütemtervet, hiszen itt nem arról van szó, hogy újjal, kell, hogy újjal mutogassunk valakikre, hanem arra, hogy jó megoldások szülessenek a fogyasztók számára. Nem lesz ez egyszerű, azt hiszem, nem lesz egyszerű azt definiálni, hogy mi szabályos és mi illegális, ahogyan ezt a kolléganő is elmondta. Már a jelenlegi szabályok kialakításánál is nagy kérdés volt ez, és nagyon komoly, sokkal nagyobb játékteret hagytak ezek a szabályok, mint kellett volna, és bizonyos helyeken túl is lépték a határt a gyártók, és hogyha a törvények hatájai túllépi valaki, akkor ez illegális egész egyszerűen, és itt a megfelelő kompetens hatóságoknak kell itt bekapcsolódniuk. Remélem, hogy az egyes tagállami illetékes hatóságok lépni is fognak jelen pillanatban. Ez nagyon fontos. Nem tudom, elnök úr, hogy most a szakértők felé kérdéseket is tehetnék, ha nem, akkor egyszerűen kijelentő mondatokban beszélek tovább. Őszintén be kell vallanom, hogy nagyon kevés jogi területet ismerek, ahol az állami engedélyezés bizonyos folyamatok vagy termékek esetében időkerethez kötött. Az atomerőműveknél így van ez, ez logikus is, de a kérdés az, hogy az a, a jármű típusoknál miért öt éves időkeretben gondolkozunk, ezt nem értem. Szerintem ez csak egy bürokratikus túlreagálása a botránynak, ezért attól azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ezt ne, ne fogadjuk el ezt a javaslatot. Az, hogy egy engedélyezett típus futamideje esetén több ellenőrzésre is szükség van, és a real driving conditionre kell gondolni, vagyis hogy ne csak a laboratóriumban vizsgáljuk, hanem valós vezetési időben is. Ez nagyon fontos. És fontos az is, hogy ehhez kell egy semleges díjazás. Az, hogy ezt a díjat hogyan fogják beszedni a tagállamokban, erről még beszélnünk kell, mivel jogosan hangzott el az a kétel is, hogy valóban ez a javaslat hogyan mehetne a helyes irányba, de azt hiszem, hogy ez a szakbizottsági vita a helyes tempóban zajlik, és a helyes irányba halad. És a lehető leggyorsabban el kell kezdenünk a konkrétumok tárgyalását, és már előre örülök a tanácskozásoknak. Köszönöm szépen. Nem volt időnk arra, hogy a részvevőkkel folytassuk a párbeszédet, de biztos vagyok abban, hogyha szeretnének megjegyzéseket tenni, akkor ezt írásban is megtehetik a titkárságon keresztül, és ezt eljuthatjuk mindenkihez. Pascal Duran, aki elnyék jelentéstevője a Vördek nevében, neki nincs kérdése. Zuló úr, neki van egy kérdése, parancsoljon. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid megjegyzés mindenhoz, ami az imént elhangzott. Azt gondolom, hogy nagyon is döntő lesz az, hogy a rugalmasságot hogyan kezeljük. Fontos, hogy a rendszer ne legyen túlságosan merev, illetve az is fontos, hogy hatékony eh, maradjon a rendszer. Ami az új szabályok megvalósítását illeti, én értem, hogy egy olyan területről van szó, amelyen a technológia erőteljesen tud fejlődni. Ezt pedig figyelme kell, hogy vegyük, azért, hogy a rendszer ne legyen túl rugalmatlan, hiszen mindez kontraproduktívvá válhat. Köszönöm szépen! Most az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Nem tudom, hogy ki képviseli az Európai Bizottságot. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eszmecserét. Köszönetet szeretnék mondani a megjegyzésekért, illetve a, a reform megerősítését illetően az engedélyezéseknél mindenki elmondta, hogy mik az aggályai, a speciális megjegyzéseket, megoldásokat illetően, és azt gondolom, hogy lesz időnk arra, hogy ezt a vitát folytassuk. Három pontra szeretnék visszatérni, és utána pedig néhány megjegyzésre térnék vissza. Az első, hogy miért van szükség erre a reformra? Azért, mert a rendszer hiányosságait szeretnénk kiköszöbölni, a rendszer jól működött, kiderültek előnyei, viszont ki kiderült az is, hogy mik a rendszer korlátai. Tehát szeretnénk biztosítani azt, hogy a rendszer újból működőképes. A teljes rendszert vizsgáljuk. Ez nagyon fontos érteni, tehát nem pusztán az ERS-beli szabályokat vizsgáljuk, hanem a engedélyezés minden elemét, beértve a kibocsátásra vonatkozó jogalkotást, számos kérdés vonatkozott erre vonatkozóan, tehát az összes lépcsőfokot is vizsgáljuk, az összes szereplőt, és a rendszerben nem tudunk pontosítani, hogyha nem látjuk át azt, hogy a, az engedélyezés hogyan történik. Az egyik szakértő erre fel is hívta figyelmet, hogy az adott jármű teljes életciklusát kell, hogy vizsgáljuk. Éppen ezért minden egyes szereplő fontos a kereten belül, illetve fontos hogy a, jövőben esetleges hiányosságokat kiküszöböljük. Az elv marad, a rendszer decentralizált marad, nem teszünk javaslatot központi hatóság, központi ügynökség létrehozására. Szeretnénk azt, hogyha EU-s áttekintés történne, és az egyik szakértő kis tételre. Fontos biztosítani azt, hogy a 28 szagországi hatóság ugyanúgy alkalmazza a jogszabályokat, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a jogszabályokat mindenki ugyanott, ugyanúgy értelmezze a 28 tagországban. Tehát ezért szeretnénk EU szempontból megtartani az áttekintést. És a szakértők kitértek arra, hogy a javaslat igen a bonyolult technikai jellegű javaslatról van szó, és időre van szükség ahhoz, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. Azt is hangsúlyoznám azonban, hogy a Volkswagen botrányból levontuk a tanulságokat, illetve nem kelthetjük azt a benyomást, hogy csak azért, mert nagyon sok hónap telt el azzal, hogy megvitattuk a um, hibákat, a rendszer ne legyen működőképes. Tehát ami mm, most egy kicsit úgymond nem működik, ezt nem egy kicsit szeretnénk javítani, hanem teljesen át szeretnénk dolgozni a rendelkezést, és két pontra térnék vissza, megjegyzéseket, illetve a szakértők, és amelyekre a szakértők is kitértek. Tehát nagyon fontos a karbantartással kapcsolatos információhoz való hozzáférés. Jelenlegi szabályokat vizsgáltuk, nem az volt a célunk, hogy az RMI rendszert megváltoztassuk, lesz majd egy valószínűleg új javaslat, viszont szívesen foglalkozunk olyan kérdésekkel, amelyek nyilvánvalóak, egyszerűek. De azt gondolom, hogy ebben világosak voltunk, hogy az eremi utánkövetésére kerül sor. A második pont pénzügyi függetlenség. A függetlenséget a technikai hatóságok szempontjából is eh, nézzük, a pénzügyi függetlenséget is beleértve. Ami a PC felügyeletet illeti, ez nehéz terület, és a társjogalkotókkal együtt vizsgáljuk ezt. Fontos, hogy az legyen az elv, hogy mind a minőséget, illetve mind a finanszírozást illetően legyen különbségtétel, illetve a technikai szolgáltatások pénzügyi szempontból ne legyenek függőek, ugyanígy a gyártók sem. Nem olyan típusú jogalkotásról van szó, amelyek az erdélyi csomag részét képezik, és ezekkel az eszközökkel is foglalkozunk majd. Ezek lettek volna a legfontosabb témák, és köszönöm, hogy megadta a szót. Köszönöm szépen Svisszofka asszony reagálását. Daniel Dalton jelentéstevőnk, és megoszt még velünk néhány gondolatot. Köszönöm. Thank you, Chair, and also thank you to, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden felszólalónak. Úgy gondolom, nagyon hasznos volt ez a mai eszmecsere. Egy első megjegyzés az időkerettel kapcsolatosan. Mindannyian ismerjük a promákat, tudjuk, hogy vannak hézagok, és ezek ott is maradnak, meg is maradnak mindaddig, amíg nem tömjük be őket, amíg nem hozunk ennek megfelelő szabályokat. Szeretném azt is elmondani, hogy az RDE kulcsfontosságú eleme annak, hogy kijavítsuk az eddigi hibákat, erre vonatkozólag viszont már hoztunk szabályokat. Szerintem a leg, lehető leggyorsabban kell cselekednünk ezzel kapcsolatosan. A határidők, a belső határidők megváltoztatásával kapcsolatosan rugalmas vagyok, de szerintem az év végéig végeznünk kell ezzel az egésszel, ez kulcsfontosságú. Ha jól tudom, akkor az összes elnyék jelentéstevő egyetért ezzel, szerintem mielőbb vég, a végére kell érni ennek a feladatnak. Szeretném elmondani azt az autógyárték felé, ami az önök kérését illeti, hogy a bürokrácia ne növekedjen, egyetértek alapvetően önökkel, de hogyha önök vagy önök közül néhányan nem, gond, nem csaptak volna be bennünket és a fogyasztókat, akkor most nem lennénk ebben a helyzetben. Ami az öt éves időkeretet, illetve határidőt illeti, még aggódom emiatt, mert nyilván nem ez a, az időkeret okozta a botrányt. Másodszorban ez gondot okozhat más gyártók számára, azon gyártók számára, akik például a mozgáskorlátozott felhasználók számára gyártanak járműveket, hiszen az ő esetükben az alkalmazkodás számára esetleg nem lehet elegendő az öt éves idő tartam. Ami a díjakat illeti, vannak aggájaim az eddigi, illetve a javaslatban szereplő struktúrával kapcsolatosan, de hát a díjak azért szerepelnek a javaslatban, mert a tesztelők és a gyártók közötti kapcsolatot szeretnénk megszüntetni a finanszírozásban. Hogyha a bizottsági javaslatot elvetjük, akkor viszont kell egy másfajta megoldás erre a problémára. Ami a független szerelőket illeti, és a rájuk vonatkozó rendszert, ez egy nagyon fontos probléma, de hogyan tudjuk elérni ezt a gyakorlatban? Hogyan tudunk elég adatot gyűjteni annak érdekében, hogy a javításokat megfelelően végre tudják hajtani? de függetlenül a gyártóktól. Ez nagyon fontos a jövő szempontjából, a szoftver fejlesztés nagyon gyorsan halad, az adatkezelés is, valamiféle megoldásra lesz szükség, amelyek kezelhető ez a helyzet. Nem csak ma, hanem majd akár 10 vagy 15 év múlva is. Lehet, hogy még nem tudunk ilyen megoldást találni ma, de valamilyen módon azért kezelni kell majd ezt a kérdést. Úgy gondolom továbbá, hogy illegális az, hogyha valaki nem tesz eleget a követelményeknek, hogy hogyan jutott el ide, hogy nem tett eleget nekik, az teljesen mindegy. Gyakorlatilag meg kell állapítanunk általánosságban, hogy a csalás minden formája illegális, hogyha néhány eszközt megemlítünk név szerint, akkor viszont egy veszélyes úton indulunk el, mert gyakorlatilag az összes eszközt fel kellene sorolni. És végül, ez egy nagyon technikai kérdés, elnök úr, nagyon kemény dosszié ez. Igen, kemény időkereteknek kell megfelelnünk, de szerintem ez helyes így, és fontos, hogy az üléseinken többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert szerintem a közeljövőben jóval behatóbban kell majd foglalkozni bizonyos részletkérdésekkel. Köszönöm szépen, nagyon jól összefoglalta a legfontosabb kérdéseket ebben a dossziéban. A kollega a jelentés tervezett július elejére kerül majd összeállításra, és a bizottsággal lesz egy eszmecserénk november végén, nem sokára a jogal kotási ellenőrzésről lesz szó, és a számvevőszék szerepéről, de még szavazunk is, talán önök is megkapták Wikiford Vicky Ford anyagát, de erről akkoriban beszéltünk, most ezt elhalasztjuk, ezt a szavazást. Mi történik, mondja az elnök kérdezi. Ha el akarják hagyni a termet, akkor kérem ezt csendben tegyék. Van olyan, aki épp most érkezett, mások távoznak. Nos, szavazni fogunk a koordinátorok ajánlásának az elfogadásáról az IMCO szakbizottságban a bizottság munkaprogramja kapcsán, 2017-es munkaprogramja kapcsán. A kérdésem az, hogy a koordinátoroknak van-e kommentárja, mielőtt rátérnénk a szavazásra. Csak gyorsan körbenézek. András Schwab, Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek alapvetően csak egy, ez egy technikai melyegű megjegyzés. A belső piaci szakbizottságban nagyon sok horizontális témánk van, és talán megkönnyítenénk a saját feladatunkat, hogyha a lényegre koncentrálnánk, és már eleve az egyes frakciók egyeztetnének ezekben a kérdésekben egymás között, mivel nincs értelme annak, hogy mindenki a saját álláspontját először a szakbizottságban, utána a frakcióban előadja, mivel végső soron a belső piac tematikát ez inkább gyengíteni, ezért most nagyon, azt gondolom, hogy nagyon precíz módszert kell választanunk, hogy valóban a belső piac nyerjen ezáltal. Ez egy ö, nagyon jó megjegyzés, ugye az elnök, mindenkinek megadom a szót, de talán rátérhetünk ha a, szava, a szavazásra is, ha senki nem kíván hozzászólni. A titkárság úgy gondolja, hogy kártyás szavazást kell tartanunk. Mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, ez a kérdésem. Mindenkinek megvan a kártyája? Attól tartok, hogy az én frakciómban mm, ne nincs mindenki jelen. Az Aldéban. Nagyon jó. Akkor azt javaslom, hogy mindenki le, lesz, lezárom a szavazást. Nagyon dinamikus volt. Nos, akkor, akkor vége a szavazásnak. Köszönöm mindenkinek. Rátérünk a következő napirendi pontra, a jogalkotási ellenőrzésre. Mátesz úrat, urat szólítom, a számövőszék tagját. Nos, nagy örömmel szolgál Mátesz úr jelenléte a számövőszék részéről, ő a jelentés felelőse, ez egy speciális jelentés a szolgáltatások irányába gyakorlati alkalmazásáról. Mindenkinek szeretném elmondani emlékeztetőül, hogy az INKO szakbizottság koordinátora ide az összes frakció nagyon fontosnak tartja ezt a follow-up munkát, és az nagyon fontos ez a jogalkotás ellenőrzés szempontjából is, és önök is tudják, hogy az IMKO szakbizottságunk nem csak a, a szolgáltatások irányabb gyakorlati alkalmazásának a falu apjával foglalkozik, hanem ezzel a jelentéssel különösen. Ezért Mátisz úrnak meg is adnám a szót. Ennek a jelentésnek, mint említettem, ő a felelőse. 2016. március 16-án hozták nyilvánosságra ezt a jelentést, és ez egy egészen friss jelentés. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy a számvevőszék nagyon örül annak, hogy önök ilyen ér, éleken érdeklődnek a legfrissebb jelentésünk iránt, ez a szolgáltatás irányelv gyakorlati alkalmazása. Engedjék meg, hogy néhány történelmi háttér elemet meséljek el. Több mint tíz évvel ezelőtt az Európai Unióban az volt az elterjedt hiedelem, hogy nagyon jól működik a belső piac. De a szolgáltatási piac nagyon komoly akadályokkal küzdött, és a kereskedelmi folyamatokat és a szolgáltatási folyamatokat is az jellemezte, hogy nagyon komoly akadályok tornyosultak a tagállami határokon, a tagállamok egymás között nem tudtak megfelelően szolgáltatni, és nagyon komoly bevétel kiesés is okozott ez. Most az eredet alapelvet szeretném elmondani. Ez azt jelenti, hogy amint a szolgáltató megkapja a saját országában az engedélyt, és amint a saját országában tevékenykedik és megfelel a szabályoknak, akkor tagállamokon átnyúlóan, határokon átnyúlóan is szolgáltathat. De 2006-ban a szolgáltatási irányelvet feljavítottuk, és azt kértük a tagállamoktól, hogy alkalmazzák, ültessék át a gyakorlatba a saját ö, tagállami szabályaikba az irányelv rendelkezéseit. Ez egy óriási projekt volt. A négy Európai Unió által elfogadott irányelvből ez az irányelv igényelt a legtöbb szabálymódosítást a tagállamokban. Számos törvényalkotása került sor, administratív folyamatokra, rendelkezésekre és ez logikus is, hiszen a szolgáltatások területen nagyon sok területet érint. Ahhoz, hogy az akadályokat leépíthessük és az átláthatóságot növeljük, és ahhoz, hogy megkönnyítsük a szolgáltatásokat és a kereskedelmet, erre volt szükség, de ez egy óriási vállalkozás volt, nagyon komoly törvényváltoztatásokra került sor ennek kapcsán az egyes tagállamokban. Ez egy nagyon komplex feladat volt, és ezért a gyakorlati alkalmazási időszakot, határidőt három évben alapítottuk meg. Vagyis három évig volt a tagállamoknak arra, hogy ezt lezárják tíz évvel az irányelv elfogadása után és hét évvel a gyakorlati alkalmazási határidő után a számbevőszék megnézte, hogy mik az eredmények, és a szolgáltatási irányelv célkitűzéseit mennyiben sikerült elérni. Konkrétan a következő kérdésekre próbáltunk választ adni. A bizottság megfelelően ügyelte felül és ellenőrizte a gyakorlati alkalmazást. A második audit kérdése az volt, hogy vajon a bizottság hatékonyan egyszerűsítette le és erősítette meg, támogatta a gyakorlati alkalmazási folyamatot. Nos, arra a következtetésre jutottunk, hogy a bizottság csak részben végzett hatékony munkát e tekintetben. Nos, a hosszú gyakorlati átültetési három éves határidő dacára a legtöbb tagállam nem tartotta be a határidőt, a 28-ból 20 nem tartották be. Ennek több oka volt, az egyik ok azonban egyeteműen összefügg azzal, hogy az a technikai kézikönyv, amit a bizottság összeállított az irányelv gyakorlati alkalmazását megkönnyítendő, az összes tagállami nyelven csak az, irány, az irányelv elfogadása után 11 hónappal került nyilvánosságra. Az angol verzió is öt hónapig tartott, de az összes többi Európai Uniós nyelven ez a technikai kézikönyv sokat késett, csak 11 hónappal került kiadásra az irányelv elfogadása után, és az nyilván komoly késést okozott az egész folyamatban. A második dolog, a bizottság nem foglalkozott elég korán az adatgyűjtés feladatával, mivel az adatgyűjtés fontos lett volna annak érdekében, hogy felbecsüljük, hogy az irányelvet mennyiben implementálják. Most a kereskedelem és a szolgáltatások területén az adatgyűjtés szabályos időközönként megtörténik, a ballasztikus adatok, stb. stb. Azonban a szolgáltatások esetében az a helyzet, hogy itt minden szolgáltatást le kellene fedni, nem csak a szolgáltatás irányelv szolgáltatásait, vagyis annak érdekében, hogy monitorozni tudjuk azt, hogy a szolgáltatási irányelv célkitűzései mennyiben érték el a tagállamot, diszagregált statisztikai adatokra lettek, lett volna szükség a, a kül, külső beruházások és egyéb területeken sajnálatos módon nem került sor ezen adatok gyűjtésére. Csak 2014-ben kötelezte magát a bizottság arra, hogy ilyen adatokat gyűjtsön. És ugye visszatekintünk a múltba, akkor itt 2012-ben kezdődött el egyáltalán ez az egész gyűjtési folyamat, és ezért sajnos nem tudtunk konkrét tényeket dolgozni, nem tudtuk felbecsülni azt, hogy hogy a kereskedelmi volumen és a szolgáltatások hogyan alakultak, mennyiben emelték a bevételeket a szolgáltatások változtatásai. Most az akadályokról szólnék, a kereskedelem és a szolgáltatások elé tornyosuló akadályokról. Még mindig megvannak a legtöbb akadály sajnos, a kölcsönös értékelési folyamatnak, és ez volt az eredménye, ez 2011-ben kezdtük el ezt a folyamatot, és a tagállamokba ellátogató auditorok véleménye abban állt, hogy a bizottság nem ö, kísérte megfelelő figyelemmel a kölcsönös ö, értékelési folyamatok eredményeit. De 2015-ben a közelmúltban a bizottság közvetett egy nagyon érdekes anyagot a még fennmaradt akadályokról, illetve arról is, hogy milyen potenciál rejlene abban, hogyha ezeket az akadályokat leépítenék a GDP emelkedése szempontjából az EU-ban. Nos, ez a, az a konklúzió, ami ebből az anyagból ö, következett, és ez egy nagyon magas minőségű dokumentum, az a következő nagyjából volt azonnal érezhető el, előrelépés az irányelv gyakorlati alkalmazása követően, de ez a folyamat utána leállt. 2012 és 2014 között gyakorlatilag nem volt előrelépés. Néhány országban megtörtént az, hogy további lépéseket tettek. Ezek nagyrészt olyan országok, amelyek vagy különböző programokból kiegyensúlyozott kifizetéseket kapnak, vagy pedig a válságot jobban kezelték. De vannak olyan tagállamok is, ahol az ellenkező irányú lépéseket láttuk, vagyis a bizottság azt mondja, hogy ez a nettó hatás 2012 és 2014 között a GDP-re, a GDP szintjére csak 0,1% a GDP 0,1%-a volt, de amikor azt próbálták felbecsülni, hogy mekkora potenciál van még ebben, akkor arra következetésre jutottak, hogy az elképzelhető potenciális változás emelkedés a GDP-ben 0,8 és 1,8 százalékos emelkedés lenne, hogyha a többi akadályt is leépítenék ezt hasonlítják össze, hasonlítsák össze a 0,1%-kal, ami a reál emelkedés. Úgyhogy nagyon sok akadály van még. Mi ennek az oka? És mi hogyan gondolkozunk erről? Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem igazán szívesen akart jogi folyamatokat elindítani, Nos, ennek részben az volt az oka, hogy ezek hosszadalmas folyamatok, de a bizalom is hiányzott a megfelelő jogalkotási folyamatokban. Ezt a bizottságtól hallottuk meg személyesen. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak jobban kellett volna felhasználni a teljesítmény ellenőrzés eredményeit, és az úgynevezett arányosságot is figyelembe kellett volna venni a tagállamok, a, ezt erre is utaltak. Itt egy kicsit kétértelmű ez a dolog, mivel egyrészt a bizottság azt mondta, hogy az arányosság interpretációt csak az Európai Bíróság végezheti el. Másrészt viszont a bizottság nem tette ezt le az Európai Bíróság asztalára. Ez az a két ok volt, ami miatt ez az egész leállt. Aztán jogs, jogsértési eljárásokra se igazán került sor a bizottság részéről, valójában csak egy darab esetet küldtek el az Európai Bírósághoz. Az ehelyett a bizottság az új mechanizmusokban gondolkodott. A tagállamokkal elkezdtek egy párbeszédet, de ennek a párbeszédnek a tárgyát sem, és az eredményét sem közölték a tagállamokkal. Egy ilyen nem nyilvánosságra hozott tevékenységről van szó bizonyos témákban. Összességében az Európai Uniós kísérleti folyamat, és bizonyos többi esetekben is azt láttuk, hogy nagyon-nagyon időigényes voltak ezek a folyamatok. Sajnos a bizottság nem követi szisztematikusan azokat az eseteket, amelyek konkrétan a szolgáltatási irányelvhez kapcsolódnak. Itt nincs megfelelő follow-up, azonban tudjuk azt, hogy egy bizonyos időpontban, 2014. októberében volt ez, ha jól emlékszem, a függőben maradt esetek átlagos időtartama 20 hónap volt átlagban. De más forrásokból tudjuk azt, hogy a bizottság követi az, hogy átlagban a jogsértési eljárások milyen sokáig tartanak valamennyi területen, a belső piaci szakpolitika területén, és az átlag időtartam 30 hónap, ahogy a bizottság ezt nemrégiben elmondta. De hogyha megnézünk mondjuk egy olyan nagy vállalkozást, ahol tíz éves időszakban szoktak tervezni, akkor három év az nem érdekes, de hogyha egy KKV-kről beszélünk, akkor ez már, a tíz év ez már nem realisztikus időszak. Egy ilyen fajta folyamat nem érdekes a KKV-k számára, hogyha tíz évig tart a lezárása, vagyis ez egy elrettentő hatású időtartam erjasztóan hat a kisvállalkozásokra és a fogyasztókra is ez az időtartam. Okay, and then we, we, we think that some more openness in Azt gondolom, hogy a, hogy a bizottság eh, megközelíti az irányelvet, ezt is fontos lenne jobban megvizsgálni. Elhangzott a kísérleti projekt, amelyet amúgy sose tettek közzé még a szabálysértési eljárásoknál. Van ez elén a sajtó közleménye végén is, de a kulcsfontosságú anyag, amely egy megalapozott vélemény, nem kerül közzétételre. és úgy tűnik, hogy nem foglalkoznak a tényleges aggályok a véleményből. Én azt gondolom, hogy jó lenne egy közös európai joggyakorlatot kialakítani ezen a téren, hiszen ha én egy adott országban tartózkodom, akkor szeretném tudni azt, hogy más országokban hogyan kezelik a kérdést. Legyünk nyitottak. Ezen akadályok megszüntetése tulajdonképpen a protekcionista intézkedések megszüntetését is jelenti, hiszen a kettő egyes ugyanaz. Vannak olyanok, akik hajlandóak megvalósítani mindazt, ami eh, benne van a szolgáltatás irányában, a rivalizáció érdekében, de fontos lenne megtudni azt, hogy az egyes tagországi szabályozások hogyan néznek ki. Ezért eh, vetettük fel ezt az aggályt. Mik is az ajánlásaink? Már említettem tulajdonképpen ezek közül néhányat, szeretnék továbbiakra is kitérni még. Amikor a bizottság a kölcsönös értékelési folyamatot megszervezi, akkor fontos, hogy jobban után kövesse meg, hogy rendszeresebb módon mindezt, mint korábban eh, az jellemző volt a szolgáltatás irányelv ezen részénél. Azt gondoljuk, hogy Mind a kísérleti projekteknél és a szabályosítási ügyeknél le kell rövidíteni az adminisztratív eljárásokat, ezek túl sok időt vesznek igénybe, hiszen eh, ez eltántorítja az embereket eh, attól, hogy felvessék ezeket a jelgő ügyeket a bizottságnál. És az Európai eh, Bíróság felé is küldtünk kérdéseket. Ilyen hosszú idő után pusztán egy ügy merült csak fel hivatalosan a bíróságnál, hát ez is aggasztó tulajdonképpen és további erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy az egységes kontaktpont kérdését is megoldják a tagországok. Bizonyos országokban ez működőképes, igen, jól működik, más tagországokban nem működik jól. De azt gondolom, hogy eh, ezt nagyon fontos volna javítani. Tehát eh, Fontos, hogy a tagországok is és a bizottság is további előrelépést kezdeményezennek. Egy adott tagország saját rendelkezéseiben valamit meg szeretne változtatni a szolgáltatás irányok kapcsán, akkor a jelenlegi tagországoknak kötelezően be kell számolniuk erről, de nem kell meg kell vár, nem kell várniuk az ilyen változtatások engedélyezésével, de hát mi azt javasoljuk, hogy az ilyen úgymond pihenési eh, időszakoknál szintén eh, érvényesülhessen a szolgáltatás irányában is ez a szempont. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, Léteznek különböző weboldalak, amikor megvizsgálják az adott szolgáltatók ide weboldalait, azért, hogy kiderüljön, van a diszkrimináció. Gondolom, hogy a szolgáltatások itt ezeket is bele kell venni. Azt gondolom, hogy hasonló projektek léteznek, és amikor az iránymutatásokra kell a sor, hogy hogyan kerüljen egy ilyen bonyolult új irányja megvalósítás, akkor a bizottságnak kicsit gyorsabban kell lennie, a technikai jellegű dokumentáció előkészítésében, készikönyvek iránymutatások előkészítését illetően. És azt gondoljuk, hogy az adatgyűjtésnél megfelelő adatok szolgáltatásának kérdésén a jogalkotás folyamat elején fel kell venni, és nem kell vetni, és nem szabad sokat várni erre. A bizottság elfogadta ajánlásainkat, kivéve egy ajánlást, amely az európai kísérletés projektre vonatkozik. Itt ők az Európai Bíróság döntésére utalnak, amely azt mondja, a kísérleti projekteknél, az ilyen folyamatokban nagyon fontos a bizalmasság elvének érvényesítése hasonlóan a szabályszértésési eljárásoknál, viszont a szék, illetve a bíróság azt mondta, hogy eh, a folyamat során kell érvényesíteni a bizalmasság elvét, de amint eredmény születik, akkor már nem látjuk be azt, hogy ezeket az eredményeket miért ne lehetne közé tenni. Azt gondoljuk, hogy a bizottságnak meg kell erősíteni az irányelvet, és aktívabb szerepet kell ebben vállalni a megvalósítást illetően. Ahogy a számbevőszék megjegyeztek, 2015-ben a bizottság aktívabb hozzáállást tanúsított, és ez több szabályszegést is elindított a múlthoz képest, tehát fontos, hogy a bizottság ezekkel a kérdésekkel aktívabban foglalkozzon. És egy új egységes belső piaci stratégia, amelyet 2015-ben sikerült elfogadni. Fontos, hogy ez a stratégia is foglalkozzon a, a szolgáltatások kereskedelmének további liberalizációját illetően. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, és kollégáimmal várjuk kérdéseiket. Köszönöm szépen. Aki kérdést szeretnének feltenni, jelezzék. Először András Schwab, ő az első ezen a listán. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Szembevőszék tagjának és Mátesz úrnak ezt az igen érdekes előadást. Először is engedjék meg, hogy illetékessége miatt feltegyem még egyszer a kérdést, hogy az Európai Számbevőszék, amely tulajdonképpen az európai pénzügyi finanszírozást hivatott vizsgálni, miért érzi úgy, hogy bele mászon a politikai kérdésekbe, illetve a szolgáltatási irányelve kapcsolatos politikai kérdésekbe, úgymond belekeveredjen. Ez egy nagyon izgalmas vita nyilván, de jelen keretek között nem tudunk részletesen arra azok a kérdésekről beszélni. Az Európai Bizottság, az Európai Jogalkotó mit tehet, tehát ebben az esetben mi mit tettünk Európai Parlament annak érdekében, hogy az európai jogérvényesítését hogyan garantáljuk európai szinten. Mátesz úr, úgy érzem, hogy ez a feladat összeköt bennünket, ez a cél, És fontos, hogy ezzel kérdéssel tüzetesen foglalkozunk. Azt gondolom, hogy tévútra vezethet bennünket az, hogyha a szolgáltatási irányelvet eh, veszük mérceként, a kapcsán, hogy hogyan valósulnak meg az európai jogszabályok a tagországokban, a gyakorlatban. Azt gondolom, kevés olyan irányel van, amely ilyen intenzív ilyen jó módon, sokszínűen vizsgáltattatott meg, úgymond, illetve adta volna azt az eredményt, hogy mit lehet még javítani, mit lehetett volna még felgyorsítani. De azt gondolom, hogy az, hogy a, általában véve hiányosságok vannak a megvalósításnál, hát ez egy kicsit túlmutat azon, amit önök kritizálnak a szolgáltatás irányában. Hát fontos, hogy általában ugye több ellenőrzést végezünk a szakbizottságban. Elnök úr, talán ön emlékszik erre. Néhány hónappal ezelőtt az akkori olasz kormányfőt, Mário Montit hallgattuk meg, aki elmondta azt, hogy véleménye szerint fontos, hogy egy központi tagja legyen a tagországokban a megvalósítást illetően. Tehát fontos, hogy az adott biztos több kompetenciát kapjon, mint a versenybiztos, mert hát fontosabb, hogy egy közvetlen nem, út vezesse mindehez. A bizottság ezt nem szeretné mindig, hiszen mert a tagországokkal fenntartott kapcsolatokat illető, ő saját magát kormánynak tekinti. És fontos, hogy a együttműködés hatékonyabb legyen. Tehát itt egy intézmény dilemma áll fenn, az Európai Bizottság fontos, hogy ne eh, ellenezhesse a tagországok eh, véleményét, mint ahogy ezt ők szeretnék. A lengyel eh, szemövőszeki tag esetében ennek tanúi lehettünk, és európai szempontból ennek nem örülünk. Tehát itt egy intézmény dilemmáról van szó, mert fontos, hogy mindenről ma beszéljünk három ajánláshoz. Szeretnék kérdést feltenni. Először is az egyes számú ajánlás nem vagyok biztos abban, hogy az Európai Számvevőszék hogy ami a tagországokat illeti, mindig azt mondják, hogy a bizottság a fekete Péter, ami a megvalósítás illeti, nem ők a hibások a hiányos megvalósítás miatt de azt gondolom, hogy akik részt vesznek Brüsszelben a tanácsi üléseken, azok felelősek a, a megvalósításért, és tehát nem gondolom, hogy ami a kézikönyv késedelmes elkészítését illeti, ez tovább segíteni a tagországokat. Ami a hármas ajánlást illeti, ez 514-es bekezdés. Meg szeretném kérdeni, hogy az adatokat a javaslat előzetes nyújtása előtt közé teszik-e, vagy pedig az ex post értékeléseknél gondolt ezekre az adatokra? A tagországok blokádja a korrelációs táblázatokkal kapcsolatban, amely tulajdonképpen a megvalósítás lépéseiről számolnak be. Azt mutatja, hogy a bizottságnak nagyon-nagyon nehéz itt a feladata, és a parlament itt kivételesen a bizottságot védi, és ami az ötös ajánlást illeti, én nem találom szokványosnak azt, hogy a szembevőszék mondja meg a jogalkotónak, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Azok az utalások, amelyeket önök tesznek a jelentésükben, nagyon fontosak és értékesek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Andrész. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a számvevőszéknek és Martesz úrnak is a tájékoztatóját és az elkészített anyagot az ajánlásokkal együtt. Támogatom azokat az elképzeléseket, amelyek arra irányulnak, hogy a szolgáltatások belső piacát jobban működtessük, és eh, egész egyszerűen magától értetődőnek tartom azt, hogy meg kell szüntetni minden diszkriminatív, indokolatlan vagy aránytalan eh, követelmény formájában megjelenő akadályt. Egyetértek azzal is, hiszen tapasztaljuk, hogy bizonyos szolgáltatási ágazatokban ez az egységes piac még nem működik. Én erre úgy tekintek, hogy van még lehetőség, hogy elérje a teljesítőképessége eh, csúcsát ez a, a terület is E, való igaz hogy a tagállamok széles körben alkalmaznak hol indokoltan hol indokolatlanul olyan lehetőséget hogy bizonyos szolgáltatásokat megtartanak e, e, bizonyos tevékenységeket megtartanak bizonyos szolgáltatók számára. azonban azt látom hogy a bizottságnak a gyakorlata sokszor egy szempontból közelti meg ezeket az értékeléseket magyarországon például a kafetériarendszerrel rendszerrel kapcsolatban volt fenntartva a tevékenység szolgáltatása bizonyos szolgáltatói kör számára. ez a kafetériarendszer rendszer úgy működik hogy az abban szereplő szolgáltatók a nyereségüket nem felhasználták hanem visszaforgatták mégpedig abból a célból hogy szegény gyerekeket lehessen eh, táboroztatni. Vagyis nem profit eh, célral folytatták ezt a tevékenységet. Azt is mondhatnám, hogy ezen szolgáltatások célja nemes volt, hiszen egy olyan eh, terhet vett át a családoktól, amelyeket nem tudtak teljesíteni. Számszakilag is bizonyított volt, hogy ez egy rendkívül sikeres program volt. A bizottságnak nyilvánvalóan igaza van, ő azt gondolta hogy ezt a kérdést eh, versenyjogi szempontból kell megnézni és ha versenypolitikai eh, szempontból döntök akkor valóban úgy tűnik hogy bizonyos szolgáltatók mégpedig a profitalapú szolgáltatók ebből a eh, tevékenységből ki voltak zárva valójában azonban nem ez volt a cél és nem is ez volt a helyzet. csak arra szeretnék utalni hogy amikor a bizottság egy irányelv átültetését nézi vagy kötelezettségszegési eljárást indt egy tagállammal szemben akkor átfogóan tekintse át a céllal együtt hogy eh, mi a, az adott országnak a célja ezzel mert úgy tűnik hogy eh, nem mindig találjuk el hogy mi a helyes irány és ezzel most többet ártottunk meggyőződésem mint használtunk. persze megértem hogy bizonyos multinacionális cégeknek a lobby ereje óriási és ezek a cégek ezt képviselni is tudják ezt a lobbyerőt azonban nem tartom helyesnek hogyha szűklátókörűen vizsgálom van még képességi határ, praktikus, hogyha ezt eh, kihasználjuk, és ennek az irányelvnek az átültetésénél kellő gondossággal járunk el. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ketrin Steyer. Köszönöm szépen a szembevőszék megjegyzését és a korábbi véleményeket, hogyha bizonyos szabályokban megállapodunk, például a tíz évvel ezelőtt hozott szabályokat nem valósították meg, akkor ez probléma a tagországokban is. Tehát itt egy jelentős kihívással találjuk magunkat szemmel, erre felhívta a figyelmen, és van néhány kérdésem, ami az iránymutatásokat illete. A bizottság is megtanult ebből megtanulni valót. Hiszem, hogyha 11 hónapos az iránymutatás, két év van a megvalósítás, akkor lehet, hogy ezen is lehetne változtatni. Beszéltek a 20-13 hónapról, a bíróságról, és az egyik jogi kihívás az az, a magyar kolléganő is felhívta a figyelmet a különböző kihívásokról, tehát az egy, egyik bírósági eset kapcsán mi is történt itt. Fontos erről is részleteket megtudni, mert ez a gyűjtést illeti. 2006-ban állapodtunk meg valamiben, most 2016-ot írunk, és ez a szakbizottság felelős digitális agendáért. Önök ők azt, hogy ami, tehát már elmozdultuk az e-kormányzás felé, tehát ez az adatvédelmet, az adat gyűjtés segíthetné az adat cseret előterében is. És önök beszéltek a kísérleti projektekről, amelyet végül is nem tettek közzé. Itt mit tudunk tenni? Hát azt gondolom, ez a típusú együttműködés önökkel nagyon fontos számunkra, és a szolgáltatások egy olyan terület, ahol a potenciál 1,8% és pusztán 1%-át használjuk fel a GDP-nek, tehát itt eh, az emberek jövőjéről is szó van, tehát eh, ez mind-mind összekapcsolódik egymáshoz az európai gazdaságban. Köszönöm. Merci Catherine. S'il n'y a pas d'autres collègues... Si, pardon, excuse-moi. Madame Thun. Thun asszony. Köszönöm szépen. Ugye volt egy politikai elemzésünk a belső piac kapcsán, a szolgáltatás irányelv kapcsán. Azt szeretném ezzel kapcsolatban tudni, hogy a számövőszék megnézte azt a helyzetet, ami a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolódik össze. Konkrétan az, hogy mennyi pénzt veszítünk, ugye ön is beszélt a foglalkoztatásról, mennyivel több munkahely teremtő, de akkor, hogyha a belső piacunkon, harmonizálnánk például az áfát, hogy ha a szolgáltatások nyújtását akadálymentesebbé tehetnénk. Ezeket megnézték-e? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen, Rosa Stefanek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a bemutatót. Azt hiszem, hogy nagyon fontos és kritikus ez a téma a szolgáltatások területén, ahogy ön is említette, mivel világos az, hogy nem használjuk ki a teljes irányelv és a szolgáltatásokban rejlő teljes potenciált. A kérdésem a következő. Csak a szolgáltatás irányelvről beszélt, de tudjuk azt, hogy nem minden szolgáltatás teljes mértékben liberalizált és nem teljes mértékben fedi le a szolgáltatási irányelv. A kérdés az, hogy azokkal a szolgáltatásokkal is foglalkoznak-e, amelyeket nem fed le az irányelv hatája, és ezeket a szolgáltatásokat hogyan vizsgálják, a GDP potenciálba beleveszik-e ezeket a szolgáltatásokat is, vagy sem, vagy pedig van-e bármilyen olyan potenciál, amelyet eh, itt fel lehetne egyáltalán becsülni, a közös piacunk fejlődése tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nos, én is csatlakoznék a lista végéhez. Egy megjegyzésem lenne és egy kérdésem is. Köszönöm ezt a prezentációt. Nem csak nagyon világos volt ez a prezentáció, hanem a jelentés is. Nagyon jól olvasható jelentésről van szó, és ez nem mindig egyértelmű ilyen, különösen ilyen témák esetében. A szemvevőszék is ugye egy olyan szervezet, amely nagyon precízen dolgozik, és nagyon-nagyon fontos volt ez a jelentés, és nagy örömmel olvastam. A kérdésem pedig a következő. Az előttem szólók is említették már ezt, és Mátesz úr felszólásához kapcsolódik ez. Így a gyakorlati alkalmazás nehézségéről van szó, és mi történt? történik akkor, arról, hogy mi történik akkor, hogyha ez az egész nem működik zökkenőmentesen. Egyetértek András Schwabbal, aki azt mondta, hogy a bizottság egy kicsit két tűz között van, nagyon szorult helyzetben van, nagyon nehéz ez a feladat, és egy konkrét kérdésem lenne. Mégső soron azt mondják-e, hogy a jogsértési eljárás nem működik elég jól? Hiszen a bizottság úgy hallottuk, hogy elég gyakran nem alkalmazza ezt. Egyúttal azt is említette, hogy a bizottság egy olyan stratégiát keres, amely minden negyed évente országok szerinti ajánlásokban csúcsosodik ki. Franciaország különösen aggódik a, a reformok kapcsán, a szabályozott munkahelyek, illetve a szabályozott szakmák kapcsán, reformja kapcsán. Fontos tehát, hogy mm, az ajánlásokat megvizsgáljuk a kontextusokban, de egyúttal azt is említette, hogy ezeket az ország szerinti ajánlásokat hiába teszik meg, az, az, a tagállamok ezt mégsem alkalmazzák a gyakorlatban. 2014-es anyagot említett, ami ezzel foglalkozik. De azt gondolom, hogy a szolgáltatás irányában két szint van. Az egyik a közvetlen szint, amit azonnal lehet alkalmazni, és Katrin is ezt már elmondta, hogy fontos, hogy ezt megvizsgáljuk, de van egy hosszabb távú szint is, az az, hogy meg kell győzni mindenkit egy, hogy, hogy szükség van strukturális reformokra, nagyon komoly horderejű reformokra, ezt a saját országomból is ismerem, és tudom azt, hogy az óriási ellenásba ütközik gyakran ez a reform. És mégis úgy gondolom, hogy az ország szerinti, ország specifikus ajánlások esetleg idővel megváltoztathatnák a hozzáállást, a mentalitást ezzel kapcsolatban. Tehát hogyha hosszú távon mindenki ugyanazt ismét, ugyanazokat az ajánlásokat, akkor lassú vízpartot most a végén talán eredményre juthatunk, vagyis az a jogsértési eljárás és az ország specifikus ajánlások kapcsán az a kérdésem, hogy ezek egymás kiegy, ezeket egymás kiegészítendő eszközeinek tekintik, vagy egymás, vagy pedig vagylagos viszonyban a kettő között. Mikrofonnal kérnénk. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat a jelentés kapcsán, és köszönöm a kérdéseket is, amelyeket megpróbálok megválaszolni. Ami a kézikönyvet illeti, az egész szolgáltatási irányelv bizonyos szempontból nagyon új megközelítés képvisel, és számos területet lefedett. Végső soron ez a kézikönyv igenis hasznos volt, ez volt a, erre a konklúzióra jutottunk. Nagyra értékeltek a tagállamok ezt a kézikönyvet. Vagyis fontos volt mégis ez a kézikönyv, de tehát a kézikönyv az fontos volt, de azért az is, hogy mikor adták oda ezt a kézikönyvet a tagállamoknak, későn. És ami pedig az adatokat illeti, amiről Saul beszélt, amikor arról beszélünk, hogy a bizot, amikor arról beszéltem, hogy a bizottság nem gyűjtötte be az adatokat, akkor a konkrét kereskedelmi és szolgáltatásokat érintő, a szolgáltatás irányek hatájába eső statisztikai adatokról beszéltem hiszen ezek olyan statisztikák, olyan fizetési mérleg statisztikák a tagállamokban, amelyekben benne vannak ilyen mindenféle kereskedelmi adatok is, de ezeket a szolgáltatások, ezekben minden szolgáltatás benne van, nem csak a szolgáltatási irányelv szolgáltatásai. És még a a külső investíciók is ide tartoztak a statisztikákban, ami nem adott világos képet. Vagyis az, hogy a szolgáltatási irányelv mennyiben járult hozzá a sikerhez, ilyen statisztikai adatokat nem találtunk, és ezt az elejétől fogva kellett volna megszervezni, ezt a konkrét statisztikai adatgyűjtést. Ez nem lett volna túl nagy munka a tagállamok részéről, mivel ezeket az adatokat egyébként is begyűjtik, de egy kicsit diszagregáltabb, szétbontottabb formában kellett volna ezeket felbontani. Aztán 2014-ben a bizottság rájött, hogy ezt kell tenni, de ez kicsit késő már. Amit pedig Schwab úr mondott, az ajánlásaink a jogalkotók felé. Nos, az auditunk nem egy compliance audit, a compliance, a megfelelés audit során egyszerűen azt kell megnézni, hogy bizonyos rendeleteket betartanak-e vagy sem, hogy mindenki betartja-e azt, ami ott le van írva. De ez egy teljesítmény, ez egy performance audit volt. A célt, elérték el a célt vagy sem? Ez volt a kérdés. És hogyha hiányosságokat találunk a jogszabályokban, akkor ezt kell bemutatnunk, ezekre kell rámutatnunk, és ezt meg is tettük. És az a fajta tagállami kötelezettség, hogy tájékoztassanak a szolgáltatás irányelve kapcsolatos követ, bekövetkező változásokról, most ez benne van a jogszabályokban, de vannak bizonyos standstill időszakok is a tagállamokban, amely időszakok alatt a tagállamok és a bizottság kommentálhatnak, de ez nem vonatkozik a szolgáltatás irányelvre, vagyis az ajánlásunk abban áll, hogy azt a gyakorlatot, amit máshol folytatnak, itt is folytassák, teljesszék ki ezt a gyakorlatot az irányelve, a szolgáltatás irányelve, és vagyis ez nem egy forradalmi ajánlás, egyszerűen ezt a gyakorlatot ide is szeretnénk bevezetni az ajánlásunk értelmében. Aztán az a téma, hogy az áfával foglalkoztunk-e. Nos, nem, nem foglalkoztunk az áfával. Nem foglalkoztunk az áfával, több okból sem, mivel itt a szolgáltatási irányebb gyakorlati alkalmazással foglal, foglalkozunk, és ebben nem tartozik bele az áfa. De az áfa valóban fontos, ez igaz, ezt belátom, mivel a vállalkozások úgy gondolják gyakran, hogy a nyitott áfa szabályokat az egyes tagállamokban bonyolultabbnak találják, mint a jövedelem adó szabályokat, de ez egy eléggé ellentmondásos dolog, hiszen a nyereségek kapcsolatos elszámolásoknak kellene elvileg bonyolultabbnak lenniük, de el kell mondanom, hogy az áfa szabályok megnehezítik megint csak a KKV-k életét a szolgáltatások nyújtásában. Ez egy nagyon komplex téma, és az, a megfelelés költségei nagyon magasak, de nem ezzel foglalkozott az auditunk. Ez inkább a bizottság feladata lenne, hogy ezt felbecsülje. Mi az exposed effektusokkal foglalkoztunk. Én közgazdász vagyok, de az audit tapasztalataiból is elmondhatom, és megerősíthetem, hogy az, hogy mekkora variációkban létezik az áfa szabályozás az egyes tagállamokban, ennek nagyon komoly kihatása van a kereskedelmek, különösen a kisvállalkozásokra. Ez egyértelmű. miért választottuk a szolgáltatás irányelvet az audit témájául? Ez is volt egy kérdés. A bizottság éppen kiszélesíti az agendáját. Korábban az auditorok az úgynevezett pénzügyi meg nem felelési auditokkal kon foglalkoztak, vagyis a mérlegekkel, a könyvelésekkel és azzal, hogy mindenki megfelel minden szabálynak. De mostanában az audit elmozdul, inkább a teljesítmény orientált auditokról beszélünk most már, vagyis a performance-ra. Azt vizsgáljuk meg, hogy bizonyos szakpolitikák elérik-e azt a célkitűzést, amely, amelyet a jogalkotó szeretne látni. Ezért választottuk a szolgáltatási irányelvet. Volt már egy hasonló auditunk abban a kérdésben is, hogy a bizottság hatékonyan alkalmazza-e az Európai Unióban az ÁFA csalás elleni harc stratégiáját a tagállamokon, vagy sem? Voltak egyéb auditjaink is. Elnézést, hogyha kihagytam néhány kérdést. Nos, a magyar kérdés, ez még egy nyitott kérdés, folyamatban lévő kérdés. Ez, ezért ez, ez nem tudok hozzászólni. Ez egy olyan, ez azért említjük csak példaként, mivel ez volt az egyetlen eset, amit elküldtek a bíróság elé. Talán itt abba is hagynám. Átadom a szót a kollégámnak, ő sokkal jobban képben van. Nos, az különböző kormányok szerepének fontosságára is rákérdezett valaki. Nagyon sok tagállamba ellátogattunk, és az egy ablakos kapcsolatartó pontok hasznosságáról meggyőződtünk, ez jelenleg egy önkéntes intézkedés, de látjuk azt, hogy ez nagyon jól működik, és jó lenne, hogyha mindenki megfelelne a, ennek az emelt szintű követelménynek is, amit ez a, ez a megoldás magában rejt, tehát itt elektronikusan lehet az üzleti tevékenységeket menedzselni. A magyar eset ügy, nos, ezt a jelentés hatos mezejében találják, hatos mezejében, hatos boxában, nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy hol van ez. A 38-as, a munkadokumentum 38. oldalán találhatják ezt az ötös bekezdés után a hatos jelzésű mezőben. Ennél pontosabban nem tudom elmondani, hogy hol van ez. Nos, elnök, köszönöm szépen Mielőtt lezárnánk ezt a témát, még szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hiszen ez az ő munkája volt. Jürgen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nem szeretném hosszasan nyújtani ezt. Egy ajánlásra koncentrálnék, még pedig a hetesre a számbevőszékről. Mivel az összes többi bizottsági ajánlást elfogadták, a hetes ajánlás két részből áll. Az európai kísérleti programokról szól. Tavaly évvégén került sor erre az auditra, és akkor 80 függőben ö, lévő pilotról beszéltünk a szolgáltatás irányelv kapcsán. Ugye 80 ilyen kísérleti folyamat volt, de csak egy bírósági eset. Ez egy nagyon furcsa szám. Teljesen világos a számunkra, hogy az Európai, hogy az Európai Uniós Pilot egy dialógust indít el a tagállamokkal. A tagállamok e, készek arra, hogy együttműködjenek, és mi intézményes szempontból úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz helyzet állna elő, hogyha ezt a közvélemény elé tárnák ezeket a pilotokat, mivel nagyon sok negatívum kapcsolódna ehhez, vagyis fenntartásaink vannak. Szerintünk nem kellene mindig nyilvánosságra hozni az agregált adatokat az Európai nos pilotokkal kapcsolatban, és mivel mi írtuk ezeket, a pilotokat, nos, itt a szolgáltatási irányelv tartalmáról van szó, és a kézikönyv tartalmáról. vagyis a tagállamok szempontjából alapvető fontosságú irányelv kint van már egyébként is a bilányosság előtt. Tehát ez, ez vonatkozik a hetes ajánlásra abban a kérdésben, hogy ezeket nyilvánosságra kellene hozni. Szerintünk ez problematikus lenne az eszköz szempontjából, de még egyszer köszönöm az Európai Számövőszék munkáját. Nem akarok negatívnak tűnni, az egész összességében nagyon jó volt. Ez volt az egyetlen megjegyzésem, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, nem tudom, hogy még szeretne hozzászólni a bizottság megjegyzéséhez, ha nem, akkor úgy, akkor olybá veszem, hogy lejárt az önök szereplése, és ezt mikrofon kívül, kívül mondja már az elnök. Nem, a bizottságnak semmit szeret, nem szeretnék elmondani, de az országspecifikus ajánlások kapcsán elfelejtettem válaszolni az ön kérdésére. Itt azt írtuk, hogy eddig még nem sikerült létrehozni egy hatékonyabb rendszert, mint a jogsértési eljárások bevezetését, de most van egy másik auditom, ami az európai szemeszterrel foglalkozik, majd és itt is vannak országspecifikus ajánlások, vagyis amikor ez lezárult, akkor még jobban meg tudjuk válaszolni az ön kérdését. Igen, ezt el fogjuk olvasni. Azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy a számbevőszék eh, rendszeresen beszámol, és eh, a szemvőszéknek eh, tulajdonképpen megvalósulás, ellenőrzés és missziója a tagországokban, ez előrelépés, illetve tanácsadói szerepet is betölt a számbevőszék, és fontos, hogy ez megjelenjen a döntéshozattal előterében is. Köszönöm szépen Matesz úrnak, köszönöm kollégáinak a jelenlétet. Nagyon érdekes vitát folytattunk, és folyamatosan követjük ezt a témát a szolgáltatási irányelv kapcsán. Köszönöm. Bien. Donc, euh, nous avons maintenant un, un autre point. Euh. Van még egy további fontos napirendi pontunk ez pedig a hozzáférésre vonatkozik, termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi rendelet és közigazgatási rendelkezések közelítése. A téma ez a hatos napi rendi pont. Én vagyok a jelentéstevője a témának, és a mai ülés ezen részét a hatástanulmány értékelésére eh, fordítjuk. Az Európai Bizottság, Bizottság készített egy hatástanulmányt. Az első vita során beszéltünk erről a szövegről és hatásairól, és számos kollégánk kérdéseket tett fel a hatástanulmány kapcsán, a különböző modalitások kapcsán. Az Európai eh, Parlament belső szolgálatai is vizsgálták ezt a kérdést. Eh, témájuk az volt, hogy készítsenek egy hatástanulmányt a hatástanulmányról, illetve egy értékelést a hatástanulmányról. Mindjárt meg is adom eh, a kollégának a szót. Keresem a nevét, elnézést. Mindjárt meg is fogom találni. Nehezen tudom ezt kiolvasni. ki asszonyt üdvözölni szeretném, mindkettőjüket, és menjek asszonynak megadom a szót az EPRS nevében, aki a hatástanulmányról fog beszélni. Köszönjük szépen, hogy az EPRS-t eh, meghívták a bizottsági hatástanulmány témájában. Ez az európai hozzáférési eh, rendelkezésről szól, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottsági hatástalmánynak az volt a célja, hogy a hatástalmány minőségét vizsgálja, illetve a szabályokat, amelyek a jobb szabályozási iránymutatásban is szerepelnek, a javaslat tartalmára nem térnek, illetve a politika kiválasztását sem vizsgálják. Tehát mi feladatunk az volt, hogy a parlamenti bizottságok munkáját könnyítsük meg, illetve vizsgáljuk meg azt, hogy a bizonyítékok, amelyek szerepelnek a hatástanulmányban megalapozottak legyenek, illetve hogy ez mennyire hasznos a parlamenti képviselők számára. Ami pedig a speciális hatástanulmány illeti az Európai Hozzáférési Rendeletről, itt az értékelés fő pontjait mutatnám be. Ez az eredeti értékelési jelentés pontjait nagyjából követi sorrendben, és három fő pontra összpontosítanék testtanulmány mögötti érvelés hasonló, a testtanulmány részleteket összegez, definiálja a problémát, az EU-s szintű fellépés szükségességét mutatja a jelenlegi és jövőbeni fragmentációra, és a kitér, ami a termékekhez szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések közötti különbséget, illetve tagországok között. Ezen kívül azt mondja a hatástanulmány, hogy a fragmentáció az ENSZ konvenciójának eh, megvalósításával csak tovább fog erősödni a, a fogyatékkal élőkre vonatkozó rendelkezés megvalósítása miatt és 2020-ig ez a szétdarabolódás erősödni fog. Az összes kiválasztott termék és szolgáltatás esetében fontos, hogy a kezdeményezés 2020-ig mindegyikre kiterjedjen. A speciális termékek és szolgáltatások kiválasztását a hatástanulmány fő része taglalja, illetve ennek vonatkozó függeléke. A hatástanulmány világosan megfogalmazza azokat a kiinduló pontokat, amelyek például a, a költségekre vonatkozik, amely terheli a vállalkozásokat, illetve a piaci fragmentációra is kitér. Pozitív az, hogy a bizottság megpróbált átfogó lenni, részleteket megosztani, illetve számos példát felsoroltatott a hatástanulmányban, és azt gondoljuk, hogy ennek hatása volt az általános prezentációra, amely igen hosszú, illetve bizonyos részei ismétlődnek. 350 oldalas ez a hatástanulmány. Nem volt mindig könnyű ebből kiszűrni a szükséges információkat, például ami a metodológiát illeti, annak érdekében, hogy az egymástól eltérő szempontok bevezetését érti 2020-ig bizonyos tagországokban, tehát ez a rész nem igazán világos, és csak tüzetes tanulmányozás után derül ki, hogy mi is a lényeg. Azt gondoljuk, hogy a hatást tanulmány tovább erősítette volna e, ezt a folyamatot, és e, a piaci hatásokat is részletesebben vizsgálhatta volna, illetve megnevezhette volna, hogy hány eset érintett, ami pedig a fragmentáció és a megvalósítás közötti kapcsolat, illetve az ENSZ konvenciója kapcsán ezt is üdvözöltük volna. A bizottsági hatástanulmány foglalkozó tanács ezzel foglalkozott, és a 2013-as pozitív hatásokkal probléma eh, világos, ennek leírása is. A cél a belső piac működésének javítása, illetve nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők is eh, fogyasztóként jelenhessenek meg. Az EU fellépése, illetve a hozzáadott eh, érték is megjelennek, a szubszidaritás, az arányosság elvei, és ezek világosan bemutatásra kerülnek a hatástanulmányban. Az arányosság elve különösen fontos szerepet játszott ebben a hatástanulmányban. Nagyon fontos a védzáradékok megemlítés a KKV-k számára, és fontos azt biztosítani, hogy a KKV-k ne szenvedjenek aránytalanul nagy adminisztratív tervek miatt a megvalósítást illetően. Azt gondoljuk, hogy a hatástanulmány fogal, foglalkozhatott volna azzal, hogy a KKV-kra kifejtett hatás milyen. Ami a politika, politikai választásokat illeti, ezek illeszkednek a probléma definíciójához, a további nem fellépést illetően, és, és a bizottság gondolkodott abban, hogy ne legyen egy szabályozási jellegű opció, azaz csak ajánlás, illetve irányában is gondolkodott amely a tagországokra nézve kötelező eh, érvényűen vonatkozna. A szöveg eh, elején kiderül az, hogy a bizottság inkább egy olyan irányelvet támogat, inkább, amely nem mindkét irányelvet érinti. Tehát pozitív és negatív hatások is megjelenítések kerültek. Azt gondoljuk, hogy a két irányelv, mint opció bemutatása átfogó és világos. Több információt is adhatott volna a bizottság hatástanulmányban arról, hogy a CE megjelölés, tehát az EC, mint Európai Uniós származás megjelölése, hogyan működhetne. Hát fontos, hogy a fogyasztók ne e, keveredjenek össze más típusú megjelölések miatt, tehát a kettőt ne keverjék a tanulmánynak a középpontjában gazdasági szempontok állnak, és fontos, hogy a szociális és környezeti hatásokra is kitérjen a hatástanulmány, illetve kitérhetett volna. De ez várható volt, hiszen a belső piacra összpontosította a javaslat a bizottság, megpróbált mennyiségi adatokat szolgáltatni, illetve az összes választási opciót illetően a költségeket is kalkuláltam. A hozzáféréssel kapcsolatos adatok közététele a vállalatoknál itt 18 eh, eurónyi eh, per óra eh, költséget jelent. Egy további metodológiai tisztázásra is szükség van ezzel kapcsolatban, amikor a 144 és több mint 1000 eurónyi adminisztratív teher e, közötti különbség jelenik meg a cégeknél. Mi a hatást illeti, a hatástanulmány a KKV-kről is összpontosított, és készített egy tesztet a KKV-król, viszont nem tűnik úgy, hogy ez mennyiségi jellemzés lenne a költségeket illetően. Ami a gazdasági jellemzést illeti, itt a megtakarításra történik az összpontosítás, és mi úgy gondoljuk, hogy hasznos lett volna megvizsgálni azt, hogy mindez mennyibe került volna a tagországok és a vállalkozások számára. Tehát mennyibe kerül számukra az, hogyha az új szabályokhoz illeszkedni szeretnének. Az adatok, amelyek alátámasztják az elemzést, illetve a tanulmányok viszonylag elavultak, hiszen 2010 előtti az adatok többsége. A Deloitte tanulmányát, amit széles körben használnak 2011-es piaci adatokra e, utal, és, a 2012-es adatok a fogyatékkal élőkre vonatkozó adatok. Hasznos lenne megtudni azt, hogy az információ áttekintése került-e, tekintve azt, hogy a termékek és a szolgáltatások főleg a digitális területet érintik. Ami az érintettekkel való konzultációt életi hatás tanulmány mm, bemutatja azt, hogy a nyílt közkonzultáció 18 hetet vett igénybe, 2011-12-ben készült mindez, illetve történt a konzultáció. 821-en válaszoltak a kérdőívekre, illetve a bizottság magas szintű üzleti találkozót is folytatott, illetve az Euróbarométeren keresztül közvénykutatást is végzett, és több mint 25 ezer telefonos interjút bonyolított a közvénykutatás keretetében. Hatástanulmány jól tükrözi az érintettek véleményét, különösen ami a probléma definícióját illeti, bár itt nem jelennek meg a külön kategóriák mindig elkülönítve. Például a fogyatékkal élők véleménye jobban kidomborodhatott volna. Hasznos megjegyezni azt, hogy a szolgáltatások termék esetében a végső prioritási lista megfelel eh, a konzultáció eredményeinek is, ami a koherenciát illeti hatástanulmány és a jogalkotási javaslat között. Úgy tűnik, hogy a javaslat a hatástanulmányjal összhangban áll, és követi az ajánlásokat, amelyek megjelentek a hatástanulmányban is. Számunkra úgy tűnik, hogy azok a szolgáltatások, amelyek vendéglátással foglalkoznak és szerepelnek a végső listában, hiányoznak a javaslatból. És ez egy opcionális lehetőségként jelenik meg az, a tagországok számára a hatástalmány azonban azt mondja, hogy a tagországok kötelező érvényűen le kell, hogy fedjék ezt a területet hatástanulmányban. Véleményünk szerint a hatás tanulmány számos erős ponttal rendelkezik, például az átláthatóságra való törekvés, a széleskörű konzultáció, az összhang a probléma definíciója, a beavatkozás alátámasztása között és azt gondolom, hogy vannak olyan aspektusok még, amelyeken javítani lehetne, például az összes adat felhasználását, illetően a gazdasági elemzés, amely inkább a megtakarításokra összpontosik, a kapocs, a fragmentáció és az ENSZ konventációjának, konvenciójának megvalósítása kapcsán, illetve további részletek arról, hogy az aránytalanság a gyakorlatban mit is jelent a cégek számára. Köszönöm szépen. És az EPRS továbbra is az önök rendelkezésére, rendelkezésére áll, amennyiben további eh, hatástanulmányra van szükségük. Szívesen készítünk kiegészítő hatástanulmányt, illetve jelentős változtatásokat tartalmazó hatástanulmányt is a javaslathoz kapcsolódóan. Köszönöm szépen! szükségünk van önökre, ezt már most is megerősíthetem, adunk önöknek munkát, nagyon örülök annak, hogy ezt önök is javasolták. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, fontos, hogy ők reagáljanak a elhangzottakra, és utána én magam is kérdéseket fogok feltenni, valamint a kollégáim is. Először a bizottság kap szót. Emmanuel Grange-nak adom meg a szót, ő képviseli a bizottságot. Merci, c'est Manuela Gelling. Mais voilà. Excusez-moi. Um, Pas de problème. J'ai mal prononcé votre nom. Et je parlerai en, en anglais. Um, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az összefoglalót a hatástanulmány eredményeiről. Talán röviden visszatérnék néhány olyan kérdésre, amelyet megemlített, és elmagyaráznám az Európai Bizottság álláspontját ezen kérdésekkel kapcsolatban. Ön említette a fogyasztóknak, fogyasztók számára hozzáférhető információk szükségességét. Itt egy bizonyos szabályrendszernek kell megfelelni. A fogyasztóknak szánt információkat a hozzáférés követelményeinek részeként tekintjük. Ami a költségeket illeti, és a megtakarításokat, valamint azt a kérdés, hogy mindezt hogyan kapcsolódik a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez. Az Európai Unió és a tagállamok az, ahogy aláírták ezt a szerződést, kötelezettséget vállaltak, illetve aláírták az egyezményt, ezzel kötelezettséget vállaltak, ez pedig költségekkel jár. Az egyezmény kimondja, hogy a tagállamoknak előrelépést kell aláírniuk az akadálymentesítésben, ez pedig költségeket generál. Azonban hogyha funkcionális hozzáférési követelményeket határozunk meg, akkor ez gyakorlatilag megtakarításokat tesz lehetővé, hiszen ezek EU szerte hatályosak lesznek, ez pedig elősegíti azt, hogy a szolgáltatások és az áruk határokon átnyúló mozgása, mobilitása megvalósuljon. Ezért beszélünk megtakarításokról, nem pedig költségekről. Ami az aránytalan terheket illeti, Itt a fő kérdés az, hogy ezt a fogalmat hogyan közelítjük meg. Ezt magában a szövegben is megfogalmaztuk. Volt egy kérdés arra vonatkozólag, hogy a hatástanulmány miért foglalkozik az épített környezettel, miközben a javaslatokban ez nem szerepel. Hogyha megnézzük az arányosság és a szubszidiaritás elveit, akkor véleményünk szerint ezt a szempontot nem kell szerepeltetni az ajánlásokban. Az épített környezet szerepel a hatástanulmányban, de úgy gondoljuk opcionális a, szem, a tagállamok szempontjából, hogy ezt figyelembe veszik-e, vagy sem. Továbbá úgy gondoltuk, hogy elsősorban a KKV-k azok, akik a lakhatási szolgáltatások területén tevékenyek, ezért az ő esetükben nagyon költséges lett volna egy ilyen kötelezettség. Továbbá tudni kell azt, hogy a hatástanulmányt nem kell egy az egyben megfeleltetni a jogalkotási javaslatnak, illetve fordítva a javaslatnak nem kell az egy az egyben, egy az egyben megfelelni a hatástanulmánynak. Itt a hatástanulmányban tovább mentünk, mint magában a javaslatban. Csak a jegyzeteimbe tekintek, hogy elfelejtsek valamit, ami a régi adatokat illeti, felhasználtuk a rendelkezésre álló adatokat. A parlamenti kolléga említette a konzultációkat is, sok nyilvános konzultációt tartottunk, emellett az érdekelt körökkel is többször konzultáltunk, különböző szervezetekkel is beszéltünk. Annak érdekében, hogy napra készebb képet kapjunk a helyzetről. Amikor a különböző szolgáltatások és áruk típusáról beszélünk, ha megnézik a fogalom meghatározást, láthatják, hogy egy nagyon óvatos megfogalmazásról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a technológiák fejlődésében is lépést tartsunk. Olyan definíciókat alkalmaztunk tehát, amelyek nem évülnek el, hogyha az adott termékeket tovább fejlesztik. Azt hiszem, megválaszoltam a kérdéseket, és eh, hogyha van még kérdés, természetesen szívesen válaszolok azokra is. Köszönöm szépen. Én még, nekem még lenne egy kérdésem az előadóhoz, de inkább megadnám a szót az árnyék előadóasszonynak talán még először. Köszönöm szépen. Igaz, hogy a hatástanulmányok nem képezik a hagyományos eljárás részét ebben a szakbizottságban, de igaza van a jelentéstevőnek, számos kérdés felmerült az első eszmecserénk során, úgyhogy köszönöm a hatástanulmányjal kapcsolatos információkat. Egyetértek azzal, ami elhangzott Néha nem egyszerű a hatástanulmányok eredményeit, konzekvenciáit levonni a megfogalmazásuk miatt, ezért hasznosnak tartom ezt a mai egyeztetést, eszmecserét. Egyébként pedig nem is egyszerű mindent számadatok formájában érzékeltetni, bár elismerem, hogy az Európai Bizottság igen keményen dolgozik azért, hogy ez mégis lehetővé váljon. Egyetértek tehát azzal, ami elhangzott, mi szerint a hatástanulmány elsősorban a gazdasági szempontokat tartja szem előtt, és nem annyira a szociális hatásokat. Miközben azt gondolom, hogy a szociális hatások kulcsfontosságúak jelen javaslat kapcsán. Én az SND frakció részéről szólalok most fel. Mi a frakció részéről a holisztikusabb belső piaci megközelítést részesítjük előnyben, a belső piac megerősítése, elmélyítése valóban nagyon fontos cél. Nyilván néha bizonyos követelményeket kell olyan szolgáltatásokhoz kapcsolni, amelyek nem elérhetőek az összes polgár számára. Az összegzésében joggal mutatott rá arra, hogy az Európai Parlament kérte az Európai Bizottságot, hogy nagyra törőbb javaslatot fogalmazzon meg a jogszabályra vonatkozóan, és hogy a jogszabály tartalmazza az összes hozzáférésre vonatkozó követelményt a szolgáltatások és áruk vonatkozásában az összes tagállamban. A cél az, hogy az összes tagállam meg tudjon felelni a követelményeknek és kötelezettségeknek, amelyeket az ENSZ egyezményről rájuk. Hallottam egy olyan megjegyzést is, miszerint a hatástanulmány a fogyatékossággal élők véleményét nem tükrözteti, miközben a javaslat rájuk irányul. Fontosnak tartom, hogy meghallgassuk a fogyatékossággal élők szervezeteinek képviselőit is a jövőben. Örülök annak, hogy az Európai Fogyatékossági Fórum, amely 80 millió európai érdekeit képviseli, üdvözli ezt a jogszabályjavaslatot. Minden bizonyal a fogyatékossággal foglalkozó parlamentáris intergroup ülésén is elmondják majd a véleményüket. És végezetül hosszasan vitáztunk az internetes oldalak hozzáférhetőségéről. Szociáldemokrata elnyék jelentéstevőként örülnék, hogyha már most neki kezdhetnénk az eszmecserének ebben a témában, azért, hogy olyan jogszabály szülessen, amely lehetővé teszi az EU-s polgárok számára, hogy egyformán férhessenek hozzá a különböző szolgáltatásokhoz és árukhoz, és várom természetesen az együttműködést a kollégákkal. A néppárt árnyék de nincs itt, de András Schwab fog beszélni a néppárt nevében. Sajnálom, elnök úr, hogy ma az árnyék nem tudott eljönni egy rövid távon bejelentett koordinátori ülésen kellett részt vennie, és ezért megkért arra, hogy három kérdést tegyek fel a bizottságnak az általában a javaslat kapcsán. Már más kollégák is elmondták, hogy itt van egy elavult rendszer, ami a hatástanulmány alapját is képezte. 2011-2012-es adatok állnak ugyanis csak a rendelkezésünkre, és frissíteni kell az adatokat, ez egyértelmű, fontos, hogy meglegyenek a friss adataink. A második dolog, elnök úr, Fernheim asszony egy ö, költséghatékonyság elemzést kér, a KKV kapcsán különösen, hiszen elképzelhető, hogy az átállás nagyobb terhet jelentene a kkv számára. Ezt figyelembe kell venni. Végül pedig Fehány asszony nem biztos abban, hogy a CE jelölés a helyes választás, ezeket össze lehet keverni más jelölésekkel, hiszen a CE inkább árubiztonságot jelent, és nem akadály, az akadályok leépítését, vagyis ezt a javaslatot is meg kellene vizsgálnunk. Felány asszony megjegyzéseit tehát tolmácsoltam ezennel, és a következőkben biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy elköteleződéssel vesz majd részt személyesen is a vitákban. Köszönöm szépen, András, mondja az elnök, Katrin. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a szót, és Köszönöm mindenkinek a felszólalásokat. Szeretném elmondani, hogy pontosan miről van szó, mi a célunk. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek egyezményről beszélünk. Ez a szöveg azt mondja, hogy minden emberi jogot és alapvető szabadságjogot biztosítani kell a fogyatékkal élő valamennyi személynek, illetve tiszteletben kell tartani a méltóságokat, a fogyatékkal élő személyekbe körébe tartozik az érzékeléssel fizikai, mentális vagy érzelmi fogyatékosságokkal élő személyek köre, őket be kell vonni a társadalom életébe egyenlő alapon, mint mindenki más. Ezt, ez az, ebből az alapból indulunk ki, és tudom, hogy inkább vannak itt, akik gazdasági aspektusokkal foglalkoznak többen, de a szociális aspektus is nagyon fontos, ez, ez is elhangzott. Meg kell nézni, hogy mi a költsége annak, hogyha semmit nem teszünk, és hogyha azt mondjuk, és azt látjuk, hogy itt 45 millió Európai Uniós polgáról beszélünk, a, vagyis az összlakosság, Európa lakosság 40%-ai valami fajta fogyatékkal, akkor fontos, hogy lépjünk. Ami pedig az adatkérdést illeti, nem találom ezeket a frissített adatokat, csak a bizottsági anyag tartalmaz frissített adatokat, de ezek a legfrissebb adatok, vagyis lehet, hogy ez, a, ez az adatkérdés tulajdonképpen nem fontos, hiszen megvannak a bizottsági anyagban az adatok, máshol nem kell ezeket keresni, lehet, hogy ez egy hajánál fogva előrángatott érv. És a költségek tekintetében a 45 millió emberről van szó, a, itt alapvető kérdésekről van szó, alapvető agendáról, és mindenkit arra ösztönzök, hogy kérje fel a titkárságot, hogy hívja meg ezeket a fogyatékkal élő embereket, akik ezt a saját bőrükön érzik ezeket az intézkedéseket, hiszen az egészet egybe kell látnunk, ami pedig a a digitális kérdést illeti, megnéztük a weboldalak kérdését, az applikációk kérdését, és minden nyolcadik perc az internetes tartózkodásnak valamilyen applikáció alkalmazásában áll, és ez növekedni fog ez az idő. Azt kell biztosítanunk, hogy a fogyatékkal élők ne záródjanak ki ezeknek a használatából. Tudjuk azt, hogy számos közszolgáltatást már az applikációkon keresztül lehet elérni, és az egyre jó erősödik. Múlt héten is konkrétan ezzel az ügyjel foglalkoztam. Nem akarom, hogy egy olyan helyzet álljon elő, ami 45 millió embert kizár az alapvető demokratikus jogaikból, vagyis itt egy óriási potenciál van ebben a jogalkotási anyagban, hogyha sikeresek leszünk, de vissza kell térnünk az alapvető kérdésekre, azt kell elérnünk, hogy az Európai Unióban ezeknek az embereknek egyenlő jogaik legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katrin. Néhány személyes megjegyzésem lenne, ha megengedik. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a délután a dossziéval kapcsolatban ö, általánosságban tárgyalunk, ez egy hatásvizsgálat, a bizottság hatásvizsgálat, és a parlament is ezzel foglalkozik. Ma délután tehát ez az anyag a témánk. Ezen kívül a kollégák és ön is kihangsúlyozta azt a témát, ami valóban rendkívül fontos a hatásvizsgálat kapcsán. És azt hiszem, hogy egy kicsit más szemszögből vizsgálnám ezt meg. Az előadóra nézek most. A bizottságnak is segíti a munkáját az, hogyha helyes kérdéseket tesszük föl, és ennek a jogalkotásos kihatása lesz. Elsősorban a hatály kérdése már ön is részben említette ezt, az arányosság elvének a, az alkalmazását kell itt megvizsgálni, a hatásvizsgálatban is ez szerepel. Meg kell nézni, hogy mi van az irányelv hatájában, és mi nincs. Vagyis erről beszélnünk. És a hatásvizsgálat kérdése sajnálatos az, hogy értjük azt, hogy az arányosság elve és ennek az alkalmazása mit jelent, azonban nem látjuk azt, hogy konkrétan hogyan alkalmazzák ezt azokban a szektorokban, amelyek nem tartoznak a hatály alá. Vagyis nem világos az, hogy ezek a szektorok miért nincsenek benne a hatályban. Talán azért, mert az arányosság elvének az érvényesítés ezen szektorok számára túlságosan költséges lenne, ami pedig a, a széleskörű állampolgárokkal folytatott, különböző módokon folytatott konzultációkat illet, és az euróbarométert, ami egy kicsit hiányzik szerintem az az, hogy nincs konkretizálva a polgárok, azoknak a polgároknak a szempontja, akik valóban fogyatékkal élnek, vagyis ők, ők mit gondolnak erről, az Euróbarométer kérdéseiről ők konkrétan mit gondolnak, Például arról a kérdésről, hogy hierarchizálja az, a válaszadó a szektorok fontosságát, de fontos az, hogy a fogyatékkal élők is mondják el konkrétan a véleményüket, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság figyelembe vette valahogyan, valamilyen módon a fogyatékkal élő polgárok véleményét, vagy valamilyen szövetségek, szervezetek kapcsán, vagy a kérdők kapcsán, de mégis úgy gondolom, hogy nem igazán rajzolódik ki, rajzolódik ki világosan az, hogy milyen konkrét elemek vannak a hatástanulmányban, illetve utána a bizottság javaslat összeállításában, összeállításában, amely elemekről egyértelműen látjuk azt, hogy a fogyatékkal élők véleménye alapján lépnek. De elmondtam már az első imkó ülésen azt is, hogy ma a fogyatékkal élő polgárok ma az a mai köre nem ugyanaz a kör, mint ami a jövőben lesz, hiszen a jövőben sokkal többen élnek majd fogyatékkal, gyakran mm, elfelejtjük ezt, a funkcionális kapacitás korlátaival sokan fognak élni a jövőben, a kkv kérdése stratégiai jelentőségű, illetve ennek a jogalkotási kezdeménynek a szempontjából is fontos, hiszen itt egy KKV-kat egyetemben érintő piacról van szó. Itt egy európai piacról van szó, és nem csak tagállami szintről, a kkv fejlődése szempontjából, és azt hiszem, hogy eléggé negatív fejlemény az, hogy nincs hatástanulmány a költséghatékonyság szempontjából, konkrétan a KKV-k szempontjából, KKV kapcsán, vagyis az irányelv kialakításánál egyértelműen önök is elmondták, hogy a gazdasági szereplőkkel kell ö, konzultálnunk, de különösen a KKV-kra kell koncentrálnunk, és proaktívan kell őket megközelítenünk, mivel ők inkább a helyi piacokhoz szoktak alapvetően ezek a kis és középvállalkozások, és fontos az, hogy ez a parlamenti kezdeményezés arról is szóljon, hogy az irányelv kapcsán megszólítsuk azokat, akiket egyébként nem találnánk meg. Illetve a céljelzés e nél nem igazán értettem valamit, de és ezt már egyébként valaki elmondta. Ö, önök között többen elmondták, hogy ez esetleg félrevezető lehet, a fogyasztó félreértheti ezt a céljelzést. A legtöbben, a legtöbb szám, e, fogyasztó számára ez a jelzés azt jelenti, hogy Európában készült ez az áru, semmi más, semmit nem mond a minőségről, de most most arról beszélünk, hogy a hozzáférhetőségről is szóljon ez a jelzés, vagyis az akadálymentesítésről. Mm, de lehet, hogy nem, nem ennek az irányának a kapcsán kell erről beszélni, de itt egy értelműség van ebben a jelzésben. Nem igazán értettem, hogy a bizottságnak mi a terve ezzel, de talán erről majd még beszélünk magának a szövegnek a kapcsán. Talán egy kiegészítő logót kellene még oda tenni ehhez a jelzéshez, egy kis jelet, ami arról szólna, hogy a fogyatékkal élőkről szól ez a termék, vagyis ez nem egy általános biztonsági konformitás jelenten ez a jelzés, hanem egy szélesebb konformitás, és a meg kell, és definiálni kell ezt a, ezt a jelzést, mivel hogyha ennek a jelzésnek a hozzáférhetőség kapcsán egy többlet jelentése lesz, akkor, ennek, akkor fennáll annak a veszélye, hogy ezt a többlet jelentést máshol is félre fogják érteni. Nos, ezek azok a pontok, amelyeket szerettem volna én is elmondani, illetve volt még egy dolog, az adatok frissessége, illetve elavultsága. Tudjuk azt, hogy ez az, az adatoknak ez az elavultsága abból ered, hogy a bizottság késlekedett, de azt hiszem, hogy nem lehet egyszerre az új technológiák munkaanyagokkal foglalkozni, hiszen ennek az anyagnak ez a tárgya, és egyúttal ezen munka kapcsán négy éves adatokat használni. Tehát például, hogyha az okos telefonokat veszem példának, ezek az okos telefonok ez, ennek az irányának az egyik cél termékei. Most azt hiszem, hogy ma sokkal több mindenre alkalmasak az telefonok, mint négy éve ma teljesen másra használjuk a telefonjainkat, mint négy éve, is. ez az irányelv néhány év múlva hatá, lép hatába, és akkor még inkább fejlettebbek lesznek ezek az okos telefonok, vagyis ma nagyon nehéz előrelátni ezeket a fejleményeket például, de attól tartok, hogy néhány év múlva már ö, kétszeresen is elavult lesz ez a kérdés. Az első szakasz akkor zárul le, ami a négy évvel ezelőtti szakasz és a mostani idő, időpont között van, a másik pedig, ami mostantól kezdve a hatába lépésig eltelik. Vagyis itt nem négy éves, hanem nyolc éves lemaradásunk lesz. A tanulmány elkészítése és a gyakorlati hatályba lépés között. Ezért azt javasolnám a parlamenti kapcsolattartónknak, hogy nézze meg azt, hogy lehetséges-e az, hogy ezeket az adatokat tovább vizsgáljuk, frissítsük. Fontos ez a kérdés. A kérdés az az, hogy lehetséges-e bizonyos záros határidőn belül ezt megvizsgálni, hogy elkerüljük az, hogy négy éves késlekedés legyen mostanhoz képest, mert azt gondolom, hogy ez egy óriási hátrány lenne az események fejlődése szempontjából, hiszen, mint említettem, már volt egy négy éves késésünk, és most lesz egy még egy négy éves késésünk a jövőben. Ezt szerettem volna elmondani. Még mindig van egy kis időnk. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne esetleg valamit mondani, másodszorra is megadnám a szót esetleg reagálhatnak még, nagyon szívesen megadom önöknek a szót. Elnézést kérek a, a félreértését, sajnos az én papíromon egy másik név szerepet, nem az ön neve, de ezért bocsánatot kérek, szívesen megadom a szót. Köszönöm szépen, hogy megkaptam másodszor is a szót. Elhangzott egy kérdés egy környezetvédelmi hatástanulmányról, hatásról, ez benne van a tanulmányban, illetve a szociális hatásokról. Ez nagyon pozitív dolog, és nélkülözhetetlen a környezetvédelmi hatástanulmány. Van egy további pont, ez a szociális aspektusokról szól. Ezt talán nem hangsúlyoztuk ki kellőképpen az ENSZ konvenciója mit is szeretne elérni. Ez a fellépés arról szól, hogy szabályokat szeretnék rögzíteni, amely a hozzáférhető szolgáltatások árok szabad áramlását biztosítja. A fogyasztók, a fogyatékkal élő fogyasztók, funkcionális limitációval élők. Fontos, hogy szintén több szolgáltatáshoz és termékhez férjenek hozzá jobb minőségben és kedvezőbb áron, tehát ez világos cél, szeretnénk segíteni a fogyatékkal élőket, és ez a felépés, erre a felépésre nem került volna sor, ha az ENSZ nem hozott volna megállapodást a fogyatékkal élőkről, ami a költséghatékonyság elemzést illeti a KKV-knál, ez szintén terepel a hatástalan kettes függelékében, és ez a 178-as oldalon kezdődik. A hatástanulmány figyelembe veszi azt is, amikor a cégek már szabályozták azt, hogy a megtakarítások mi történjen, tehát létezik egy szimuláció olyan cégek esetében, amelyek szabályozták, és olyanok esetében, amelyek nem szabályozták ezt a kérdést a költségek közötti különbségekről, tehát egy áttekintést kapunk, ami az adatokat illeti, mint korábban említettem a rendelkezésre álló adatokat használtuk, nagyon sok bilaterális megállapodást, illetve megbeszélést folytattunk a fogyatékkal élő szervezeteivel, az EDF-vel, más civil szervezettel, a fogyatékkal élők kérdéseivel foglalkozó magas szintű csoporttal, és az adat hatástanulmány megpróbálja szimulálni azt, hogy 2020-ban mi lesz a helyzet. Amit már most látunk, hogy a meglévő szabályok között is jelentős különbségek vannak a belső piacon, és ezek a különbségek csak növekedni fognak, amint a tagországok elkezdik megvalósítani az ENSZ konvencióját. Tehát fontos, hogy gyorsan lépjünk, ami pedig a definíciót illeti az, hogy a definíciók mennyire frissek, reagálnék a smartphone-okkal kapcsolatos agályaikra. Azt gondolom, hogy itt a tanulmányban azt mondjuk, hogy a telefonos szolgáltatások kérdéségen bonyolultnak tűnnék, de a jelenlegi smartfónok szintén bele fognak tartozni 2-5 év múlva, stb. a definícióban. Hát mi ezt a megközelítést próbáltuk meg használni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vissza fogunk térni erre a fontos témára. Szeptemberben kerül sor egy további eszmecserére, és jelentős tervezet október elejére készül el. Az anyagot pedig a módosítókkal november végéig tervezzük befejezni, illetve az inkóban szavazunk majd utána erről. Köszönöm szépen! Ez lett volna a napirendünk utolsó pontja. Nem tudom, hogy az egyebek alatt van-e felvetés, tehát a nem tervről kell megállapodnunk, illetve a következő ülésünk június 13-án lesz délután, illetve június 14-én délután és délután a szokásos időpontban. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes estét kívánok!